Dear colleague, please sit down, we have to... Kedves kollégák, kérem foglalják el a helyüket, el kell kezdenünk a munkát, nincsen sok időnk. És egy nagyon fontos kérdéseket kell, egy fontos kérdéseket kell tehát megbeszélnünk. Az energia témákról nem lehet úgy beszélni, hogy ne említenénk meg és ne foglalkoznánk a nemzetközi politikai élet eseményeivel. Az energiavilága fontos időszakot él, fontos és mélyreható változások vannak folyamatban. És ezeknek, ennek a folyamatosan változó helyzetnek a hatásai kézefoghatóak az életünkben és az államok gazdasága számára. Japánban, ahogy mindenki tudja, baleset, nukleáris baleset történt, és emiatt több európai kormány, például Németország és más kormányok, köztük hazám is, újra végig gondolták energiapolitikájukat. Ez a folyamat ahhoz vezet, hogy fölül kell vizsgálni a helyzetet. A jövőbeni Európai Uniós energia mix, energia beszerzési mix módosulni fog ezen események, ezen tények miatt. És van, aki, nem csak egy ember, sok ember úgy gondolja, hogy ez a helyzet a földgáz és más energiaforrások szerepét újra kell gondolni. Ezekben a hónapokban nagy érdeklődéssel fordulunk és figyeljük a demokratikus átalakulásokat, amelyek 2001-ben kezdődtek, és amelyek egyre szélesebb körben terjednek az észak-afrikai és közel-keleti országokban. Ez a folyamatosan változó világ is arra kényszerít minket, hogy Gondoljuk újra végig az energiabeszerzés biztonságát Európa számára, és azt, hogy diversifikálni kell a beszerzési forrásokat. Pontosan ezért Royl kollégával együtt, az ITRE szakbizottság elnökével közösen úgy döntöttünk, hogy szervezünk egy találkozót felkészült szakemberekkel, akik a beszerzés oldaláról jelentős cégeket képviselnek, és hogy így szervezünk egy együttes szakbizottsági ülést. A bizottságaink az utóbbi években intenzíven dolgoztak és foglalkoztak ezekkel a témákkal, de ezt a munkát tovább kell vinni. Gondolva arra is, hogy itt kereskedelmi kapcsolatokról is szó van országaink és az energiaforrások szállító országai között a földközi tenger mentén. Az ENI a hatodik legnagyobb kőolajcég a világon, de az első európai földgáz értékesítő cég, és Afrikában a legfontosabb szereplő. Az 50-es években, 50-es évektől kereskedelmi kapcsolatban áll a legnagyobb észak-afrikai előállító országokkal, illetve közel-keleti országokkal, Líbia, Tunézia, Egyiptom, Marokkó, Jemen, Katár, Irán, Irak és más országok ezek. Ez Karolni mérnök úr bemutatja az véleményét erről a témáról. A cím úgy gondolom, hogy fontos a, az előadásokat követő vita szempontjából is. Én is nagy figyelemmel fogom meghallgatni egy ilyen nagyon fontos cégnek a tapasztalatát. Ugye az észak-afrikai beszerzésben nagyon fontos vezető szerepe van a cégben, és nagy figyelemmel fogom meghallgatni, hogy ezt a komplex helyzetet hogyan tudják kezelni, és hogyan látják ők, milyen hatásai lesznek a válságnak. Valamint az is fontos, hogy hogyan tudunk mi hozzájárulni ahhoz, hogy az energia beszerzés biztonságát fokozhatjuk. Már is átadom a szót Roy kollégának, hogy ő is tartsa meg a bevezetőjét. Köszönöm a figyelmet. Herr Kollege Albertini, sehr geehrte Damen und Herren. Albertini kolléga, tisztelt Hölgyeim és Uraim, Karl Gurni úr, üdvözlöm Önöket itt az Európai Parlamentben. Talán először szeretnék egy megjegyzést tenni azzal kapcsolatban, hogy a német tolmácsolás valamiért nem működik. Nem tudom, hogy mi van a német tolmácsolással. Talán valaki meg tudná szervezni ezt az ügyet. És egyébként pedig szeretném Önöket szívből üdvözölni. Albertini kolléga már utalt arra, hogy úgy döntöttünk, hogy nem minden egyes szakbizottság foglalkozzon ezzel a témával külön-külön, hanem hogy összefogunk, és közösen, mindkét bizottság közösen foglalkozzon ezzel a kérdéskörrel. Ugyanis ez egy nagyon fontos, jelentős energiapolitikai és külpolitikai kérdéskör is egyben, és ezért azt gondolom, hogy ez egy nagyon okos megoldás, hogyha nem mindenki csak úgy saját maga dolgozik ezen, hanem hogyha összefogunk, és mindegyik bizottság meghívja így együtt az érdekes témával foglalkozó szakértőket, és ezért ez egy nagy öröm számomra, hogy magasrangú szakértőket üdvözölhetek körünkben, és Skaróni or, úrral tudjunk kezdeni ezt a mai előadáskört. Ő az Eninél Chief Executive Officer, és ő a különböző gazdaság, különböző területén, energiagazdaság területén fontos pozíciókban dolgozott, és ezért ő rendkívül érdekes személy, szakértő számunkra, és az elmúlt hónapok során hatalmas jelentőséget nyert az, hogy energiapolitikailag is és külpolitikailag is ne csak hangulatból, hasból döntsünk, hanem nagyon fontos az, hogy egész egyszerűen hívjunk meg szakértőket, hallgassuk meg nyuga, nyugodtan azt, hogy milyen tényállásaink vannak, és utána döntsünk, hiszen én alkódom az irányban, hogy rengeteg olyan téma van, mondjuk energiapolitikai témákért felelős a mi szakbizottságunk, hogy rengeteg olyan téma van, amiből hangulatból, a pillanat nyomása alatt döntünk, és nem annyira szak kérdések meghallgatása után, és éppen ezért nagyon örülök annak, hogy itt lehetnek a szakértőink. Nagyon sajnálom, hogy néhány kolléga nem tud részt venni ebben a körben, ezen a mai ülésen, hogy itt ezeket az autentikus információkat végighallgassák. És hát nyilván önök most nem azt szeretnék hallgatni, hogy mi társagunk egymással, hanem a szakértőinket szeretnénk meghallgatni, és ezért is rögtön továbbadom a szót Paulos Karoni úrnak, akit szívből üdvözlök itt az Európai Parlamentben, és nagyon köszönöm, hogy időt szakított arra, hogy elbeszélgessen velünk, rendelkezésünkre álljon. Üdvözlöm még egyszer itt a parlamentben, tessék önni a szó. Buongiorno a tutti. Üdvözlök mindenkit! Szeretnék köszönetet mondani az AFET bizottság és az ITRE szakbizottság elnökének, hogy meghívtak a mai meghallgatásra. A meghallgatás nagyon hasznos, hiszen tudjuk, hogy milyen fontos változások történnek a világban, és milyen sok bizonytalansági faktor lépett fel. Azt szeretném bemutatni, hogy az ENI, az én cégem az észak-afrikai helyzetet hogyan kezeli. Itt mi Egyiptom, Líbia, Algéria, Tunézia esetében mi vagyunk a legfontosabb előállítók, kitermelők, úgyhogy fontos az észak-afrikai pozíciónk. Ezt követően szeretném bemutatni az én olvasatomban a válság hatásait, illetve hogy véleményem szerint mit tehetünk azért, hogy a gázbeszerzést biztonságosabbá tegyük Európa számára. Észak-Afrikában nagyon sok potenciális vagy valós instabil helyzet alakult ki. Napról napra hangsúlyozottan oda kell figyelni ezekre a változásokra. Az európai energia beszerzés biztonsága számára főleg a földközi tenger menti országok számára rendkívül fontos ez a gázbeszerzés, hiszen a gázfogyasztásuk több mint egy harmadát veszik Észak-Afrikából. Ami Algériában és Egyiptomban történik, ahol a 90%-át állítják elő az észak-afrikai gáznak, mindezeknek az eseményeknek közvetlen hatása van az európai gázrendszerre. És ami Tunéziában történik, az is rendkívül fontos, hiszen a tunézi területen keresztül halad a TTPC gázvezeték, amelyen keresztül az algériai gáz Olaszországba érkezik, és ez az importgáz egyharmadát, több mint egyharmadát képviseli. Ben Ali elnök um, január 14-i távozásakor a gáz 40%-kal a gázmennyiség csökkent, de szerencsére a helyzet néhány óra elteltével helyreállt. Nagyon aggályos volt ez a helyzet, hiszen uh, ekkor értettük meg igazából, hogy mi is történhet, hogyha Tunéziában problémák vannak, akkor hogyan, milyen problémát fog ez jelenteni az algériai gázbeszerzés szempontjából. Egyiptomban a Suezi csatornánál nem volt semmilyen baleset, így 10%-a érkezik felé a gáznak, de a helyzet még mindig nem ad okot a nyugalomra. Február 5-én a Sinai szigeten egy háb egyiptomi gázbeszerző szempontjából egy hub szerepet játszó telepen több mint, tehát több robbanás volt, és több mint 5 hétig tartott, amíg helyre lehetett állítani a ellátást, és ezt követően egy újabb robbanás volt. Plusz egy jogi probléma is itt fölmerült, hiszen az egyiptomiakat azzal vádolják, Egyébként Mubarak elnök és a családjával szembeni vádak ezek, hogy az egyiptomi gázt Izraelnek túl alacsony áron, túl olcsón értékesítették. Igazából én eléggé optimista vagyok, és úgy gondolom, hogy Egyiptom, Tunézia és Algériában a változások nem, fokoz, nem fognak különösebb traumát okozni, és tényleg demokratikus átalakulások következnek be ezekben az országokban kevésbé aggódom ezek miatt, az országok miatt, mint Líbia miatt, amiatt, ami ott történt, hiszen ott igazából nem lehetünk ennyire optimisták a katonai és a politikai helyzet tekintetében. Líbia a olasz nyersolaj egy negyedét szállítja, a legfontosabb beszerzési forrásunk. A kőolaj beszerzés tekintetében nem látok különösebb problémát, hiszen a libiai nyers olajat mennyiségi és minőségi tekintetben is le tudjuk cserélni más forrásokból. És az OPEC nagyon jó szerepet játszott ebben a témában, hiszen főleg a libiai nyersolaj minőségét azonnal tudta biztosítani, és így el lehetett kerülni, hogy az olajfinomítók alapanyag nélkül maradjanak. Sokkal kényesebb a helyzet a gáz területén. Februárban fel kellett függeszteni a Green Stream gázvezetéken keresztüli beszerzést. Ez Libiát és Sziciliát köti össze. Körülbelül 10 milliárd köbméter gázról van szó éves szinten, ami az olasz igénynek kb. 15%-át képviseli. Ugye Olaszország nagyon nagy gázfogyasztó, körülbelül Angliával azonos 90 milliárd köbméteres a fogyasztása évente. A libiai gáz hiányát próbáljuk kompenzálni úgy, hogy más importinfrastruktúrákat használunk illetve take or pay szerződés alapján más forrásokból szerzünk be gázt, így a take or pay szerződések részben helyébe tudtak lépni a gázhiánynak. Az utóbbi évek beruházási politikának köszönhetően Olaszország beszerzési forrásai diversifikáltak, ez itt a dián látszik is sőt a kereslethez képest több beszerzési lehetőségünk van. Két fontos témát említenék a biztonság beszerzése szempontjából. Az utóbbi tíz évben az import kapacitás 50 milliárd köbméterrel nőtt, ez több, mint a fele a tényleges igénynek. A libiai gázon kívül gázvezetéken keresztül algériai, orosz, holland és norvég gázt is be tudunk szerezni. Két újragázosítási terminálunk van, ez lehet, hogy kevés, de mégis lehetőségünk van, hogy a folyékony gáz, az ellen t le tudjuk cserélni, főleg a kátári gázra igaz Az is igaz, hogy Olaszország bár jól kezeli ezt a helyzetet, mi technikailag mi ezt N-1 helyzetnek nevezük, ez azt jelenti, az N a források száma, és mínusz 1 az a Líbia. Viszont egy N-2-es helyzet az már tényleg kritikus lenne, természetesen főleg télen, hogyha más beszerzési források is elakadnának a libjain kívül, akkor már az egész rendszer számára ez kockázatot jelentene. Éppen ezért figyelünk nagyon oda az algériai, tunéziai események alakulására, és természetesen azt is reméljük, hogy az orosz és ukrán feszült helyzetek nem fognak megismételni. A helyzet ami a mai olasz piacot jellemzi, és egyébként Európa többi országa számára is fontos, hogy föl kell mérnünk azt, hogy milyen kilépési lehetőségeink vannak e- európai szinten. Nagyon fontos, hogy fölmérjük, hogy a beszerzés biztonságát hogyan lehet fogazni gázbeszerzés esetében. Az olasz esetben két kulcsfontosságú eszközt határoztunk meg a biztonság szempontjából. Hosszú távú szerződések és infrastruktúrák. Nézzük az elsőt, a take or pay szerződéseket. Nagyon sokat beszéltünk az utóbbi években a 2008-ban kezdődő gázipari események miatt erről. Az utóbbi 20 év, vagy a meg, ezt megelőző 20 évben mindig is szinte unalmas módon előre lehetett látni a helyzetet. Minden évben nőtt a gázfogyasztás 2-3 százalékkal, és a gázár amit egyébként szinte kizárólag hosszú távú szerződésekkel, take or pay szerződésekkel szereztünk be, a nyers kőolajárához voltak kötve. Ugyanezekben az években az Atlanti óceán másik oldalán az USA készült arra, hogy nagy gázimportőré váljanak, és csak 2000-2008-ban 47 újragázosítási terminál projektet nyújtottak be. 2008-tól viszont minden megváltozott. Az Egyesült Államokban a piac teljesen megváltozott a sérgáz miatt, ezt hozzáadták ugye a hagyományos gázhoz, és így a belső fogyasztás 75%-át le tudták fedni. 2010-ben az LNG, vagyis folyikony gázhoz képest semmilyen más gáz nem kellett, hogy importáljanak. Ez azt jelenti, hogy az összes újragázosító terminál, amit felépítettek, ezek a használaton kívül vannak. Ugyanakkor új gáz folyosító üzemeket építettek, főleg Afrikában, azért, hogy az amerikai piacot kiszolgálják Algériában, Kongóban, Nigériában épültek ezek. Nem tudtak eladni a gázt, és ezért ez a gáz, tehát az USA-ban nem tudták értékesíteni, ezért Ázsiában és Európában próbálták eladni ezt a gázt. És pontosan ez akkor történt, amikor az európai gázigény a 2009-es válság hatására 6%-kal csökkent, és minden miatt a az Európában értékesített gáz mennyisége 30 milliárd köbméterre csökkent. Csak hogy legyen elképzelésük róla, ez körülbelül Ausztria, a Cseh köztársaság és Lengyelország közös fogyasztásának a mennyisége. A válság miatti kereslet csökkenés, valamint a túl kínálat az amerikai igények csökkenése miatt ahhoz vezetett, hogy a, a spot gáz ár, ami nem kapcsolódik a hosszú távú szerződésekhez rendkívül csökkent, sőt a hosszú távú szerződések árainak a, a kevesebb, mint a felére lecsökkentek. 2010 volt a legkritikusabb időszak az ár egyensúly talanság miatt, vagyis a hordonkénti 90 dolláros árhoz képest a spotgáz értekesítése átszámítva hordonkénti ára 25 dollár volt, vagyis kevesebb, mint az egy harmada a kőolajának. Emiatt persze fölborult a teljes rendszer, és újra kellett tárgyalni a szerződéseket, a hosszú távú szerződéseket. De volt, aki tovább lépett, és kétségbe vonta, hogy egyáltalán érdemes-e hosszú távú szerződésekkel dolgozni. Ezek azok a szerződések, amelyek jelenleg lehetővé teszik azt, hogy a válságot, válsághelyzetét meg tudjuk oldani, a libiai kieső gázmennyiséget pótolni tudjuk. 2011-ben néhány hónap elteltével már megint változott a helyzet Európában, a válságból kezdünk lassan kilépni, és ennek pozitív hatása van a gázkeresletre. Világszinten egyre több ország, egyébként ezek között Kína is, egyre határozottabban kezdik a gázfelhasználást hangsúlyozni. Az utóbbi időszakban az IEA által készített felmérések szerint Kínában 2035-re egy körülbelül az olasz piacnak megfelelő 90 milliárdos, 90 milliárd köbméterhez képest az egész európai fogyasztásnak megfelelő feldolgozás lesz 600 milliárdos. Ehhez jött hozzá még a fukushima baleset, az erőművek bezárása Japában. Hogyha kevesebb a nukleáris energia, az azt jelenti, hogy több gáz kell felhasználni, vagyis több folyékony gáz kell importálni Európába. Gondoljunk arra, hogy Japánban 24 újragázosítási terminál létezik, hiszen a Japánba a gáz folyékony formában érkezik. Németország nemrég döntött úgy, hogy felhagyja az atomerőművek hasznosítását. Hogyha kevesebb atomenergiát fognak használni, sokkal több gáz fognak használni. Ambiciózus célokat is figyelembe kell venni, amelyeket Európa kitűzött a széndiokszid kibocsátás csökkentése tekintetében. A kereslet oldaláról sok pozitív változás következett be. Kínálat oldaláról a legfontosabb a shale gáz kérdése. Itt viszont vannak problémák és aggályok, főleg környezetvédelmi szempontból Európában. Franciaország megtiltotta ennek az előállítását, Angliában pedig néhány héttel ezelőtt nagy nehézséggel, de elutasítottak egy hasonló igényt. Nagyon jelentős a bizonytalanság, hogy nem lehet előrelátni a helyzetek alakulását. Az viszont egyértelmű, hogy 2008-at követően sok gáz jóáron, az nem egyértelmű, hogy megvalósítható és működni fog. És ezért Európának mindenképpen fel kell készülnie, életben kell tartani azokat az eszközöket, amelyekkel biztosítani tudja az energiabeszerzés biztonságát a jövőben. Az eszközökhöz tartoznak a hosszú távú szerződések, sőt hát az egyik legfontosabb eszköz. Európát több évre az előállítókhoz kötik, meghatározott mennyiségekkel, és ez versenyhelyzetet alakít ki a többi területhez képest, ahol egyre nagyobb a gázigény. Például a Gazprom esetében sem szabad elfelejtenünk, hogy a Gazpromnak udvarolnak az ázsiaiak, Kína, India, és a Gazpromhoz fordulnak a gázbeszerzés érdekében. Tehát nagyon is pozitív, hogy hosszú távú szerződéseink vannak, amelyek garantálják a, ehhez a nagyon fontos energiaforráshoz való hozzáférésünket. Aztán az egyenlet az egyszerű, az infrastruktúrákhoz beruházásra van szükség, és most rá is térnék a beruházási infrastruktúrális kérdésekre. Kockázatot vállaló beruházókra, befektetőkre van szükség, és így nagyon fontos, hogy hosszú távú szerződések legyenek ezek mögött. Természetesen senki nem tesz vállalásokat, hogyha nincsenek hosszú távú szerződések ezek mögött a befektetési igények között. A, a shipperek kapcsolódnak a gyártókhoz, a befektetőkhöz, a szállítókhoz, és így fontos a gáz értékesítések a biztosítása. Lényegében aki gázt előállít, annak nagy beruházásokat kell tennie. A nagy beruházásokhoz viszont biztos kell, hogy legyen abban, hogy el tudja adni a gázt. Aki az infrastruktúrát építi, a szállításhoz, gázszállításhoz, annak biztosnak kell lennie abban, hogy a, a csövön fog folyni a gáz, vagyis hosszú távú szerződéseket kell kötnie a gáz értékesítőjével. Aki megveszi a gáz, annak biztos kell, hogy lehessen abban, hogy hosszú távon meg fogja kapni ezt a gázt az infrastruktúrán keresztül. Sokat tettünk, sokat teszünk európai szinten azért, hogy diversifikáljuk a földrajzi beszerzéseket, de még mindig fennáll egy nagyon fontos kockázat, méghozzá a gáztranszittal kapcsolatban. A tunéziai események, illetve a jól ismert orosz-ukrán válság Mindenkit emlékeztet arra, hogy azon kívül, hogy van az előállító ország kockázata, ehhez hozzáadódik a gázvezetékek áthaladásának a mentén lévő országoknak a kockázatai. Például a Nord Stream és a South Stream esetében is ez fölmerül. Mindkét projektnek a célja, hogy az orosz gáz közvetlenül tudjon megérkezni az Európai Unióba, az északi, északon Németországon keresztül, délen Bulgárián keresztül, anélkül, hogy ezek a gázvezetékek áthaladnának nem uniós országokon. Infrastruktúra szintjén itt Európában van egy fontos lehetőségünk arra, hogy a beszerzés biztonságát növeljük és ehhez nincs senkitől semmit nem kell kérnünk. Határozottan kell megcéloznunk egy valós belső gázvezeték összekapcsolási rendszert. Ez lehetővé teszi, hogy ahol több gáz van, onnan eljuthasson az oda, ahol nagyobb az igény. Ezzel biztosítani lehet a beszerzést, és a piac is valóban egységes lehetne fizikai és kereskedelmi szempontból is, vagyis versenyképesebb lehet így a piac. Ezek a belső kapcsolatok egyébként azt is lehetővé tennék, hogy optimálisan lehessen az európai készleteket kezelni, ez egy plusz előnye a rendszernek mivel elégtelen a belső európai összekapcsolási rendszer, ezért például nem tudjuk a európai újragázosítási terminálokat megfelelően felhasználni. Ott van a spanyol piac, ahol hét újragázosítási terminál létezik. Vannak viszont olyan országok, amelyek nincsenek összekapcsolva európai többi részével, és ezért függenek egy forrástól, Oroszországtól, százszerzelékben ban függenek a keresletük szempontjából az oroszoktól. Csak hogy megértsék, hogy mennyire fontos ez az összekapcsolás. Hogyha el tudnánk képzelni egy olyan Európát, ahol tökéletes ez a belső összekapcsolás, és, több, és az unión belül lehetne gond nélkül szállítani a gáz, Hogyha ez, ez megvalósulna, akkor az éves gázigény Európában akkor is kielégíthető lehetne, hogyha az orosz beszerzés meg teljesen megszűnne. Pedig jelenleg az orosz gáz a legfontosabb forrásunk. Persze ez egy provokációs megjegyzésem volt, hiszen ez abszolút távol van a realitástól, nem fogunk az orosz gáz nélkül működni, de mégis nagyon fontos, hogy próbáljuk ezt a 27 érzékeny 27 érzékeny gázpiacot, az egyes tagállamok érzékeny gázpiacait próbáljuk egységesíteni, próbáljunk ebből egy versenyképes és biztonságos piacot kialakítani. Köszönöm. Miei complimenti per la... Gratulálok a pontos és lényegre törő előadáshoz, amit az ENI vezetője tartott. Nem akarom most húzni az időt, és nem akarom elvenni a vitától az időt a saját megjegyzéseimmel. Csak egy rövid kérdésem lenne. Egy részben erre már azért választ kaptam a Scaroni úr előadásából a nukleáris energia válságot él át. Az említett események miatt Németország döntést hozott, már Csernobil után is ezt kimondta, de aztán mégse valósította meg. Hát nem tudjuk, hogy persze most is lehet, hogy visszalépnek. Minden esetre fel akarják hagyni a nukleáris energia hatását. Mi olaszok, sajnos be se kezdtük ezt így kell, hogy fogalmazzak. Minden esetre Szkaroni úr is azt mondta, hogy kevesebb az atomenergia, akkor több gázra van szükség. Ez a felállás a problémák tükrében reális, és ha igen, akkor hogyan tudjuk összeegyeztetni ezt a hipotézis, ezt a feltételezést a CO2 széndiokszid kibocsátás csökkentési célokkal, ugye gáz és kőolaj esetében is ez felmerül ez a probléma. A vitát Megnyitom, kérem, hogy maximum három percben szóljanak hozzá. Szátori úr az első hozzászóló. Grazie, Presidente. Grazie per... Köszönöm, elnök úr, és köszönöm, hogy megszervezték ezt a mai együttes ülést. Köszönöm a nagyon érdekes előadást. Igazából mi nem is hozzászólásokat szoktunk tenni, hanem kérdéseket szoktunk föltenni, hiszen ez a feladata a képviselőknek. Az előadásában igazából említette már azt, amire rá akarok kérdezni. Mindenesetre fontosnak és érdekesnek tartom, hogy ilyen pontos, lényegre törő bemutatást kaphatunk arról, hogy mi is történik most az európai piacon és a világpiacon. Viszont a tekintetben, hogy milyen, mi lehetne a mi szerepünk, szeretnék feltenni egy kérdést. Az új gázpiaci helyzetet figyelembe véve, és figyelembe véve az új szabályozási kontextust is, amit a harmadik csomag határoz meg. A hálózatok társaságának a projektje az még mindig érvényes? Vagy e- ettől már ezt feladtuk? Nagyon érdekel minket ez a kérdés, hiszen ezen dolgozunk. Második kérdésem a liberalizációs harmadik csomag egy olyan e- cég esetében, mint enni, tehát ez egy specifikus kérdés, a, támogatja és ösztönzi a befektetéseket, beruházásokat, vagy sem ön szerint? Köszönöm Albertini úr, köszönöm Szártori képviselő, és Árláki képviselője a szót. Kevesebb, mint három percben kérem, hogy szóljon hozzá. Köszönöm elnök úr. Én is szeretnék gratulálni Albertini úrhoz hasonlóan hogy egy átfogó, szintetikus képet kaptunk az energiapiaci helyzetről és a biztonsági problémákról. az energiaforrások biztonságának a kérdéséről, ezek ugyancsak aggályosak. Két fontos témához szeretnék hozzászólni, illetve kérdéseim lennének, és ezek kicsit ellentmondásban állnak egymással. Egyrészt ez az interkonnektivitás, vagyis a rendszerek összekapcsolása hozzájárna a biztonság fokozásához, a diversifikációhoz és az európai önellátás fokozásához, vagy önállosság fokozásához. És ez a gázvezetékek építését tenni kevésbé sürgőssé. Ezt egy kicsit ellentmondásosnak látom, ugye a South Stream és a Nabucco vezetékekre gondolok. Az előadás alapján én egy kicsit megnyugodtam, lehet, hogy fals a probléma, és lehet, hogy mind a kettőre szükség van, az energiabiztonság és a beszerzési források diversifikációja miatt egyrésztről. Másrésztről, hogyha fokozzuk a összekapcsolását a rendszereknek, akkor végül is mind a két rendszer kevésbé lesz sürgős. Hogyan lehet ezt megoldani? Hogyha fokozzuk a belső összekapcsolást, növekszik a biztonság, mind erre szükség van? Vagy ellentmondásban vannak, és lehet, hogy csak az egyik elégséges? Hogyan tudjuk összeegyeztetni ezt a két aspektust? Fontos ez a kérdés, hiszen a hosszú távú terveink miatt ez lényegi. Ha jól értettem, a bevezetője alapján, az előadása alapján a biztonsági és stabilitási közép és hosszú távú perspektíváink jók, javul a biztonság a nemzetközi piac alakulása miatt, és amiatt, hogy a nukleáris energiáról áttérés történik alternatív forrásokra, ezek közt a gázra is. Köszönöm. Honorable. Köszönöm, Árláki úr még többen is feliratkoztak. Sajnos kettő percre kell, hogy csökkentsem a hozzászólási időt azért, hogy mindenki, aki szót kért, szót kaphasson. Turmész képviselő, kettő perc. Eh, grazie, Presidente. Eh, thank you for being with us. Köszönöm szépen, hogy itt van a körünkben. Egyik észrevétel arról szólt, hogy egy egységesebb um, európai gázpiócra van szükség több visszafolyatási, visszafolyási lehetőséggel, de ugyanakkor itt egy politikai akadályt kell meghaladni, ez pedig a francia gázpiac. És uh, az a tény, hogy az ibériai félsziget és Európa többi része között nincsen interkonnekció kapcsolat, és mi, a zöldek, ezt az ügyet már hosszú ideje a parlament napi rendjére vesszük, vetetjük, és itt azért előrelépéseket tapasztalhatunk a gázellátási rendelet. Rendelet vagy irányelv, már nem emlékszem. Valóban több ilyen szűk keresztmetszetet bottál neked akar megoldani. Az egyik kérdés, amelyet fel szeretnék venni, vetni a következő. Azok, akik azt állítják, hogy a nukleáris energiából való kihátrálás oda vezet, hogy drámai gáz volumen növekedést tapasztalhatunk majd, Nos, azt gondolom, hogy ez egyszerűen nem igaz, hiszen hogyha nagy a hatékonyság, és nagy a megújuló energiaforrások részaránya, akkor ez nem lesz így. Persze 10-15 évig még nőni fog a gázfogyasztás. De a legnagyobb gázfogyasztás Európában az épületek fűtésére fordítjuk és hűtésére, a hatékonyságot jelentősen növeljük, tehát ezért a gáz volumen nem fog nőni hosszú távon. Van egy konkrét kérdésem. Szkaruni úr. Beszélt az oroszországi beszállítástól való függőségünktől. Kérdem én, hogy miért támogatják a déli áramlatot a Nabukkoval szemben? Hiszen a legjobb biztosítéka annak, mindjárt befejezem, hogy függetlenek legyünk, Oroszországtól éppen az volna, hogyha Nabucco működne. Tehát nem mond de ennen magának ellent, amikor azt mondja, hogy függetlennek kell lenni Oroszországtól, másrészt támogatni kell a déli áramlatot. Kérem, hogy tartsák be a kétperces felszólalási időt, mert különben nem fog mindenki szót kapni. Provera képviselő az AFED szakbizottság első alelnöke. Köszönöm, elnök úr! És szeretnék összetett mondani Karolni úrnak is, mert nagyon hatékony volt az előadása. Ő több aspektusra foglalkozott, talán nem mindegyikkel, de kimerítő volt, teljes volt ez a bevezető. Kettő rövid kérdésem lenne, most nem fogom elmondani a véleményemet a nukleáris név, témában a szervezet népszavazás tekintetében ez minden lehetőséget kizár az atomenergia használata tekintetében a jövőre vonatkozóan, de azért érdekelne, hogy Scaroni úrnak mi a véleménye erről az olasz népszavazási eredményről. Két egyszerű kérdésem lenne. Mi a véleménye a Libia jövőjéről? Persze nem katonai, militáris, politikai szempontból, hiszen ez egy egyre ködösebb, egyre rosszabb ez a helyzet de Libiát, ha mint energia tartaléknak tekintjük, és főleg a tekintetben, hogy mi lesz a szerepe a libiai helyzet változásának az ENI számára, vagyis hazánk számára. Második kérdésem. A nukleáris energia fölhagyása igazából a zöld energiák, a megújuló energiák felé kellene, hogy elmozítsanak minket. Ez lehetne a pozitív hatása. E tekintetben mi a véleménye, milyen mértékben konkrétan a mindennapokban, milyen mértékben fogjuk felhasználni a gazdasági rendszerben, az e- állampolgárok napi életében, életminőségében milyen szerepet fog játszani a megújuló energiaforrás. Köszönöm, De Angelis képviselője a szó, kettő perc. Köszönöm, elnök úr. Én is nagyra értékeltem Scaroni úr előadását. Nagyon pontos volt, nagyon érdekes, és főleg teljes. Már is rátérnék a két kérdésemre. Nem akarom húzni az időt. Nekem egy kicsit más az elképzelésem. Úgy gondolom, hogy szerencsések voltunk, amiért sose kezdtük meg az atomenergia használatát. A legutóbbi események tükrében is ez a véleményem. Ha nem kell többet befektetnünk, és nem kell nagyobb bátorsággal, nagyobb meggyőződéssel befektetnünk a megújuló erőforrásokba és az alternatív energiaforrásokba. Ez a kérdésem tehát, hogy kell-e itt, szükséges itt nagyobb befektetés, beruházás. második kérdésem, véleménye szerint nem áll -e fönn a kockázata, hogy jobban fogunk függeni az oroszoktól, hiszen kevesebb nukleáris energiafelhasználás, több gáz. Szerintem ez a kockázat, ez a probléma fönnáll a szabad piac esetében. Hogyan lehet a függőség problémáját megoldani? Elnök, köszönöm, de Angelis úr, kettő perc, Adi Georgú képviselő. Εγώ ήθελα να ρωτήσω φιλοξενούμενο μας υπάρχουν, υπάρχει μεγάλη συζήτηση για... Igen, tehát itt nagyon is átfogó eszmecserék zajlanak a földgáz raktározásával kapcsolatban a földközi tengeri területen Izrael és Ciprus birtokában vannak ilyen létesítmények. Szeretném megkérdezni azt, hogy az ilyen raktárokat hogyan látják önök, és hogy ezzel kapcsolatban milyen eseményeket lehet megfigyelni, és a kérdésem még az lenne, hogy az Európai Unió esetleg saját szolgáltatásának egy részét nem lehetne ilyen raktárokkal fedezni. Er- köszönöm, erőre a előképviselője a szó, kettő perc. Köszönöm szépen, elnök úr, és én is köszönöm a az előadónknak ezt az előadást, és szeretnék már most köszönetet mondani a további előadásokért is. Ahogy ez már elhangzott, hát hogyha van egy téma, ami mindkét bizottságot ugyanúgy érinti, akkor az valóban az energia kérdése, és ezért is már most köszönöm az elnököknek azt, hogy közt a közös rendezvényt létrehozták. Én csatlakoznék az előttem feltett kérdésekhez, például ami a szabadra kapcsolásokkal kapcsolatos, illetve az atomerőművekkel kapcsolatos kérdésekhez már most csatlakoznék, és azonban szeretnék több szemszögből is válaszokat hallani ezekre a kérdésekre, és ezért is talán elnök urak, az egy jó dolog lenne, hogyha a két jelentéstevőt közösen tudnánk meghallgatni később, de most kaptam meg a szót így az elnökségtől, és ezért is szeretnék most válaszolni egy témára, ami a mi saját munkánkat érinti itt a szakbizottságban, hiszen az energia nagyon sok régió számára integrációs szemponttá vált, és egy későbbi gazdasági és szociális felemelkedés eszközévé is vált az Európai Unión belül, talán ez a déli mediterrán térségre is vonatkozhat, hiszen gyakorlatilag a szociális stabilitás és a gazdasági kérdések nagyon fontosak számunkra, hiszen éppen a szomszédos országa, országokban tapasztalható instabil helyzet fenyegeti pontosan ezt a helyzetet. Tehát gyakorlatilag, hogyha erre a térségre gondolunk, akkor mit tehetünk mi magunk annak érdekében, hogy ez a helyzet javuljon. Az elnök szól, hogy már túlépte a hozzászólási időt, és ezért kérem, hogy a két perces időre korlátozza ezt. Köszönöm. E, Köszönöm szépen, hogyha az energia szolgáltatás biztonságáról beszélünk, akkor itt már hosszú távú szerződésekről is szó volt, és a Gazprom északi áramlat és déli áramlattal kapcsolatos befektetéseiről is szó volt. És én azt gondolom, hogy hát ezek nyilván nagyon differenciáltan figyelembe vendőek, de hiszen nagyon nagy mértékben számos régió függ a Gazprom szállításaitól, azonban ezek az országok az Európai Unió rész részei azonban mégsem férnek hozzá sem a déli áramlathoz, sem az északi áramlathoz. És gyakorlatilag itt azt mondhatjuk, hogy hiányzó versenyhelyzettel állunk szembe, és ezek az országok, tehát akik nem tudnak hozzáférni ezekhez a vezetékekhez, ezek szenvednek attól, hogy kizárásra kerülnek ezekből a liberalizációs csomagokból, és tehát gyakorlatilag a kérdés, hogy hogyan tudjuk az energiállátási biztonságot Dél- és Észak-Európában biztosítani. Tehát nekünk is tennünk kellene annak érdekében, hogy ö, a Gazprom ne válhasson monopolistává Kelet-Európában. Nagyobb differenciálásra van szükség. Következő hozzászóló kérem, hogy két percben szóljon hozzá. Long term... Köszönöm szépen a hosszú távú szerződések biztonságot adnak, de főleg a nagy cégeknek, hiszen bízhatnak ezekben a hosszú távú szerződésekben, de nem tudom, hogy igazából a fogyasztók céljait is szolgálják ezeket. Lengyelországban nemrégiben egy komoly vita volt arról, hogy hosszú távú szerződést kössünk a Gazprommal, hiszen um, új uh, energiaforrások, például a shellgáz uh, is um, feltárásra kerülnek, új események történnek, és hogyha hosszú távú szerződést kötünk, akkor nagyon nehéz diverzifikálni. Másrészt azt mondta, hogy a diversifikáció azt jelenti, hogy az észak és a déli áramlatot megépítjük. Ez számomra nem diversifikáció, hiszen voltak éppen a gáz forrása, ugyanaz mindkét esetben az orosz gáz. Nem említette a Nabukkót, a Nabucco jelentene diversifikációt. Egyébként az International Herald Tribune tegnap első oldalon számolt be arról, hogy a déli áramlat egy nagyon költséges um, vállalkozás, amelynek célja az, hogy a Nabucco projektet gyengítse. Kíváncsi vagyok, hogy mit gondol erről a cikről illetve erről az érvről. Harmadsorban Mit gondol, hogyan látja a bizottság, illetve a parlament, mit tehet annak érdekében, hogy az ellátás biztonságát kiküszöböljük? Említette Dél-Afrika, Észak-Afrikát, ahol um, nagy a bizonytalanság, főleg az Oroszországba irányuló gázállátás tekintetében, de ugyanezt elmondhatjuk Oroszországról is, hamarosan a külső dim, az energiaellátás külső dimenziójáról szóló jelentésről fogunk dolgozni, vitázni, ahol figyelembe veszik a többi ország helyzetét, és kérdezem, ön hogy látja ezt negyed sorban? Mit gondol? Buzek elnök úr közös gázfelvásárlási ötletéről. Köszönöm szépen, és most pedig megadom Cavailas képviselőnek két percben, kérem tartsa be a szót.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 ugye a piacon tapasztalható versenyhelyzetről beszélt, hiszen itt a következő hat hónap kérdése lesz ez, hiszen gyakorlatilag az lesz a kérdés, hogy melyik hálózat fog nyerni. Azerbajdzsán például úgy döntött, hogy ki fog választani egy vezetéket ezek közül. Tehát az összes vezeték közül, ami jelen pillanatban e, diszpozíció e, tárgyát képezi. A kérdés az az, hogy belátható-e már most jelen pillanatban, hogy ezek a lehetséges hálózatok vezetékek összekötésre kerüljenek, mert hiszen Azerbajdzsánban például arról is szó volt, hogy 16-17 köbméter gázt képes egy hálózat szállítani, de lehetséges, hogy ez a mennyiség még arra sem lesz elég, hogy bár egyetlen egy országot is ellásson gázzal. Az északi folyosóval kapcsolatban pedig azt kérdezném, hogy mi az önök véleménye az emirátusok, Katár, Bahrain szerepét a földgáz ellátásban az északi folyosón keresztül. Ugyanis, hogyha az Iránnal kapcsolatos politikai kérdés itt kulcsfontosságúvá válik, akkor abból kell, hogy kiinduljunk, hogy ez Európa északi és déli részén az európai térképet nagymértékben befolyásolni fogja. Milán Mon két percben. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Scaroni úr az előadását. Lehet, hogy valamit félreértettem, de volna egy kérdésem. Hogyan látja ön a nem szokásos gáz források kitermelését, például az USA-ban a kéreggáz vagy a shellgáz kitermelése jelent óriási esélyt. Tehát a nem hagyományos gázforrások ügy, ügyét hogy látja, és Kolarszka asszonynak mondom, nekem is kezemben volt tegnap a Herald Tribune, és valóban úgy ért az újságíró, hogy a déli áramlat voltak éppen csak egy elterelő hadművelet, a Nabokkóról akarja elterelni figyelmet, de voltak éppen azt is mondta az cikk szerzői, hogy nem túlzottan reális a két projekt, sem a Nabukkó, sem a déli áramlat. Kérdésem pedig a következő. Mi történik a Magrebben, mi történik Észak-Afrikában, és hogyan fog ez kihatni az ellátásunkra? Köszönöm szépen Mélán Monnak, Ranzdorf képviselő kap szót, kettő percben kérem. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a jelentéstevőnek. Van egy nagyon rövid kérdésem. Milyen szerepet játszik Kína az észak-afrikai energiai projektekben? Köszönöm szépen, hogy segített megtakarítani az időt, és most Medzános képviselőnek adom meg kettő percben a szót. Mészárosnak. Köszönjük Skaroni úrnak az értékes előadását, és örülök neki, hogy az orosz gázfüggőséget ő is megprób- vagy ők is megpróbálnak limitálni. Én országom, ahonnan vagyok, Szlovákia, százszázalékos gázfüggőségben van, van az oroszoktól, tehát ilyen értelemben mi is a Nabucco mellett állnánk ki, de hát úgy látjuk, hogy elég bizontalan ezeknek a projekteknek a jövője. Konkrét kérdésem az lenne, hogy nagyon vegyes érzelmekre fogadtuk az olasz népszavazást az atomenergia leállításáról az én országomban. Szeretném megkérni Karoni úrtól, nem éppen úgy, mint az ENI igazgatójától, hanem szélesebb kontextusban, mint energiaipari szakemberetől, hogy gondolja, hogy a hogy látja ezt, a, hogy látja energia jövőnket Európai Unióban, és hogy a hagyományos energiaforrások mellett, mint a gáz és a kőolaj, meg tudunk-e felelni majd az elvárásoknak a zöld energiaforrások fejlesztésében, és mennyire mennyire befolyásolhatja ez klímaváltozás elleni harcunk, harcban a felvállalásainkat, illetve hogy látja, hogy atomenergia nélkül az EU ipara versenyképes lehet a jövőben a feltörő elsősorban ázsiai technológiákkal szemben, hogyha végleg leállítjuk az atomenergiát. Köszönöm szépen. E Köszönöm szépen. Tika képviselő zárja le a kérdéseket. Kettő perc. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, vreau să subliniez uh, Köszönöm szépen, elnök úr, és uh, szeretném kiemelni azt, hogy milyen fontos a földközi tenger és a fekete tenger össze kötése, és hogy mennyire fontos ez a térség a Kaspi tengerrel és Közép-Ázsiával való összekötetésének a jelentősége, hiszen Európa energetikai biztonsága szempontjából ezen térségek összekötése rendkívül fontos, és éppen ezért a Nabucco és a PEO vezeték például Törökországon és Olaszországon keresztül Azerbajdzsán Törökország és Türkménia és végül Európa összekötése szemszom szempontjából ezek rendkívül fontos nagy jelentőségű projektek. Lenne egy kérdésem, a Desertek projekttel kapcsolatos véleménye érdekelne, mit, eh, hogyan látja ön ezt a projektet, tehát a szükséges energia Észak-Afrikából történő fedezését, és eh, az energiacsomaggal kapcsolatban, a klímavédelmi csomaggal kapcsolatban az Észak-Afrikával kapcsolatos vállalásainkat nem teljesített az Európai Unió. Hogyan látja ön ezt? Dr. Vinoa. Különleges a helyzet, mert Vinoa úr, aki egyébként az egyik előadó lesz, jelezte, hogy ő is szeretne kérdést föltenni, bár nem képviselő, nem kollégánk, úgyhogy Vinoa úr kérdését is hallgassuk meg, és az ővé az utolsó hozzászólási lehetőség, tessék. Elnök úr, köszönöm szépen, köszönöm Skaróni képviselőnek ezt a nagyon érdekes előadást. A hosszú távú szerződések kérdését vetette föl. Hogyan látja a rugalmasság marzsát? Mekkora rugalmasságra van szükség ahhoz, hogy a rendszert megjavítsuk az indexálás probléma, tehát hogy az olaj árhoz kötjük a gázárat, aztán a spot piac is problematikus. Hogyan látja tehát a kontraktusok jövőjét? futamidejüket kellene csökkenteni, indexálni kell őket, vagy máshoz kellene indexálni őket? Hogy látja ezt? Köszönöm. Köszönöm, valóban rövid volt a hozzászólása. Nagyon sok kérdést hallottunk, és a vendégünk nagyon jól tud a lényegre koncentrálni, úgyhogy örülnénk, hogy a 15 percre tudná lerövidíteni a válaszait. A, próbálok arra koncentrálni, amit a legtöbben említettek. Sokan Beszéltek a tegnapi Hera Tribune-ban is említett témáról, Nabucco és South Stream. Nincs verseny ezek között. A South Stream az orosz gázt fogja szállítani, ami, azt az orosz gázt, ami már Ukrajnán keresztül érkezik Európába, tehát Ukrajnát megkerülve. A Nabucco remélhetőleg kínai, vagy iraki, aziri tűkménygáz fog hozni Európába, úgyhogy nincs konkurencia, nincs verseny a következők kettő között, és nem is vagyunk részesei egyébként mi a Nabukónak. Megmondom miért, mert mi vagyunk a legnagyobb gázvezeték építők az egész világon. Sokkal többet építettünk, mint bárki más. Soha nem látunk olyan vezetéket, ahol több 10 milliárd dolláros a befektetés, és társként, tulajdonosként nincs benne a gáz előállítója. A Nabukó egy olyan társaság, ahol gázfogyasztók álltak össze. Úgyhogy a mi véleményünk szerint ez nem egy, egy fenntartható projekt, de hát ez a mi céges véleményünk. Soha nem látunk olyan vezetéket, amelynek az építésében nem vettek volna részt az előállítók és a fogyasztók közösen. Minden esetre még egyszer mondanám, hogy nincs versenyben a kettő. Palagáz, kéreggáz Európában mi vagyunk az az európai cég, ami a leginkább foglalkozik a palagázzal. Az Egyesült Államokban állítunk elő palagázt, négy engedélyünk van már Lengyelországban, és aktívan kutatjuk, Ukrajnában van egy sor engedélyünk már, mert meg vagyunk győződve arról, hogy két nagyon ígéretes ország a palagáz tekintetében, Ukrajna és Lengyelország. Megmondom őszintén, még nem találtunk ilyen gázt az engedélyek alapján, tehát most még csak a remény idejét éljük, és nem a valóság. Egyébként Kínában is, zárójelben megjegyezném, Tunéziában és más afrikai országokban is folytatunk kutatást. Észak-afrikai demokrácia. Az átalakulások mindig fájdalmasak. Mindenkinek jobb, hogyha folyamatosan ugyanaz a partnere az igazság viszont az, hogy nehéz időszak lesz, természetesen mi is inkább demokratikus rendszerrel akarunk partnerséget kialakítani, és nem pedig diktatorokkal Készen állunk arra, hogy vállaljuk a bonyolult átalakulásnak a következményeit, és támogatjuk, hogy Észak-Afrikában demokratikus átalakulások következzenek be. Néhány szó megújuló forrásokról, gázról, stb. Én is úgy gondolom, hogy a gáz arany időszaka talán 15, évet, 15 éves lesz, és aztán a megülő erőforrások talán olyan szintet fognak elérni, olyan fejlődési szintet, hogy a szénhidrogénak helyébe tudnak lépni, a gáz helyébe is. A mai kép a ma rendelkezésre álló technológiák alapján azt mutatja, hogy a megújuló energiaforrásoknál az előállítás nagyon drága, például az olasz fotovoltaikus energia előállítása a hőenergiához képest hatszoros ennek a költsége, és végülis a fogyasztó fogja kifizetni, hiszen C3-as tétel alatt a fogyasztói számlában megjelenik, de egyébként Európában ezt támogatják. A megülő energiaforrásoknál a másik jelenség, hogy akkor állnak rendelkezésre, amikor ők akarják, és nem amikor igény van rá. Ezért egy tárolási rendszert kell kialakítani, és ezt még nem vagyunk képesek megoldani. Mindennyian meg vagyunk győződve, jó magam is arról, hogy a jövőt jelentik a megülő energiaforrások de nagyon sok beruházásra van szükség, kutatásra, új technológiák kialakítására, mert a mai megújuló energiaforrások, amelyeket ma ismerünk, az ezekkel kapcsolatos technológiák ma még nem tudnak megfelelni a fogyasztói igényeknek. Nem emlékszem már ki, de valaki említette azt, a Levantine basin ez az új gázfelfedezés Ciprus, Izrael és Libanon között. Ez nem egy tárolás, ez egy készlet, egy nagyon nagy készlet, tenger alatti készlet offshore területen, és ez egy kicsit az új reménye az, ennek a területnek, ennek a régiónak. A készletet most az izraeliek használják, és már most napi 20 ezer hordónak megfelelő, 20 ezer hordó kőolajnak megfelelő gázt állít elő Izrael, ugye mi mindig átalakítjuk, és a kőolaj hordóban számolunk, és Izrael így részben ezzel tudja helyettesíteni az Egyiptomból érkező gáz. Persze nagyon drága ez a gáz, nagyon mélyen van a tenger alatt ez a készlet, de mégis nagyon fontos lesz a gázbeszerzés szempontjából. Aztán valaki említette Katárt. Katár már most is jelentős európai beszállító, a világon az folyékony gáz legfontosabb előállítója. Az európai terminálokra érkezik ez a folyékony gáz, mi magunk is importálunk Katari gázt, Katarban egy olyan készlet van, South Pass-nak nevezett készlete, ami Katar és Irán között oszlik meg. Természetesen Irán a szankciók miatt nem tudja kihasználni a készlet őre első részét, de majd egy napon, amikor az iráni problémák megoldódnak, és remélem, hogy ez hamarosan bekövetkezik, akkor ez még egy plusz forrás lehetőség lesz a beszerzés, gázbeszerzés szempontjából. Többen beszéltek az orosz beszerzésről Szlovákiában, ugye orosz országba szerzik be a gázt, ezeket tudjuk, de pontosan ezért beszélek az európai interkonnekcióról. Meg kell oldanunk azt, hogy Szlovákia, hiszen egy szlovák képviselő beszélt erről, hogy igen, kapjon orosz gáz, de sürgős esetben legyen olyan gázvezetéke, amivel Spanyolországból, Franciaországból, Olaszországból be tudja szerezni a gázt. Hogyha Szlovákia össze lenne kapcsolva Európa többi országával, akkor egy baleset bekövetkezésekor, vagy amikor ennedik alkalommal az oroszok és a ukránok vitába állnak, akkor nem fognak megfagyni a szlovákok, mert mi más európai országokból tudnánk Szlovákiának biztosítani gázt. De mivel Európában nem él, nem létezik ez a belső interkonnekciós hálózat, ezért nem tudunk Európában egyik országban másikból gázt szállítani. És amikor vészhelyzet alakul ki egy országban, akkor vészhelyzet van. Másfél évvel ezelőtt Bulgária, Szlovénia, a tél közepén nem tudta a, a kórházait fűteni, nem tudtunk gáz biztosítani a számukra, annak ellenére, hogy Nyugat-Európában felesleg volt a gázból. De nincs meg az infrastruktúra ahhoz, hogy ezt a felesleges gáz Nyugat-Európából eljutassuk Kelet-Európába. Mi az az ötlet, amit el szeretnék adni önöknek itt? A következő. Legyen egy európai hatóság, gázhatóság, amely felel az Európán belüli interkonnekcióért. Pontosan úgy, mint az Egyesült Államokban. Az Egyesült Államokban az államok között gáz szállítanak teljesen szabadon, fizikai piac, versenypiac létezik, és így, hát ha nem is megoldja, de enyhíti a gázbeszerzési biztonság problémáit. Hosszú távú szerződések. Take or pay-nek nevezett szerződéseink. Hát nem csak mi az NI, hanem a Gaz de France, EON, többi cégnek is vannak hagyományos gázszállítói, Norvégia, Oroszország, Algéria, Libia. Ezek a szerződések természetesen a, a spot árak, a kőolajhoz kapcsolt árakat mindig újra tárgyaljuk. Igazából kétféle újratárgyási lehetőség van. Vagy fenntartjuk azt a mechanizmust, hogy hozzákötjük a kőolajhoz, de csökkentjük magát az árat azért, hogy figyelembe lehessen venni azt, hogy a, gá- a spotgáz áll ez versenyben, vagy pedig fenntartjuk a hosszú távú szerződéseket, vagyis a vásárlás és eladási kötelezettségeket, de az árakat a, az úgynevezett National Balancing Point folyékony gázárhoz kötjük, ez az angol folyékony gázár. Minden nap nagy mennyiségű gáz adásvétele történik itt. Tehát ez a piac pontosan követi az áralakulást, vagyis a beszerzések teljes mennyiségét, vagy egy részét tudnánk ehhez a piachoz kapcsolni. Napról napra az újságban megjelenik ez a, az aktuális ár, és akkor ez lehetne a referenciapont. Kína, Észak-Afrika. Kína nincs jelen Észak-Afrikában. A szubszaharai területen jelen van Kína, a szénhidrogének témájában, de északon nem. Úgy gondolom, hogy mindenkinek választ tudtam adni. Hogy mondja? A libiai kérdés, igen. Van kínai jelenlét Libiában előadó? Nem, nincs. Nincs jelenlét, vagy ha van is, az jelentéktelen. Kínai, Kína még nincs jelen Észak-Afrikában. Úgy gondolom, hogy minden kérdésre válaszoltam, remélem. Elégedettek? Elfelejtettem valamelyik kérdést? Szavelasz asszony, tessék. Την πιθανότητα συγχώνευσης. Την πιθανότητα συγχώνευσης. Tehát az a le lehetőség, hogy a vezetékeket Azerbajdzsán döntése után össze kösség, tehát hiszen Azerbajdzsán csak egy vezetéket kíván ellátni. Az Azerbajdzsán a Nabucco potenciális szállítója. A Nabucco akkor tud beindulni, hogyha az azeri, azerbajdzsáni gáz legalábbis 10-15 milliárd köbméter mennyiségben a Nabucco konszorcium számára rendelkezésre fog állni. Nem tudom, hogy a Nabucco konszorcium résztvevői 10-12 milliárd eurót el akarnak-e költeni úgy, hogy csak egy szerződés van a kezükben. Ha én építek egy gázvezetéket, elköltök 10-12 milliárd eurót, de nincs szállítási biztonságom, hát akkor nagyon-nagyon kevéssé leszek elégedett. Inkább a beszállítót is bevenném társként jelenleg úgy gondolom, hogy ez nem valósult meg, de olyan dolgokról beszélek, ami nem vonatkozik ránk, hiszen mi nem vagyunk társai a Nabukó kezdeményezésnek. Elnök, rendben. Még valaki? Tessék. Egy kérdést tettem föl, ez érdekelt volna Skaro, most már most tett föl. Én egy kérdést tettem föl, érdekelt volna Skaron úr véleménye az, atomenergiáról szóval a referendum. De ha nem akarja elmondani, ezt is megértem, de amennyiben mégis lenne róla, nagyon érdeklem, mint energiaipari szakember véleménye. Köszönöm. Védé. Az olaszok kapcsolata az atomenergiával nagyon nehéz évek óta, Egyébként az égetőművekkel, az új autópályákkal, a vasutakkal, mindennel ilyen nehéz a kapcsolatuk. Minden egyes állami invazív, vagy valamennyire invazív beruházás esetében negatív a hozzáállás, talán erősebb mértékben is más országokban. Úgy gondolom, hogy a népszavazás Olaszországban a következő tíz évre lehetetlenné teszi az atomenergia felhasználását. Más országokban nem vagyok ennyire biztos ebben. Furcsa, nem tudom, hogy látták-e, tegnap a japán kormány úgy döntött, hogy továbbra is használja az atomenergiát. Az az ország, ahol a fukushimai baleset történt, továbbra is használni akarja az atomenergiát. 450 atomerőmű van a világban, tehát nem 2-3. És úgy gondolom, úgy tudom, hogy a világon egyik országban sem szerveztek népszavazást, erről a témáról. Egyébként egy, ugye nálunk egy olyan országban történt ez, ahol nem is használunk most atomenergiát. Egyébként céges szempontból én magam nem foglalkozom az atomenergiával. Ez mi is bejelentettük, hogy ez, ez nem tartozik a mi érdekszféránkban, úgyhogy különösebben nem érezzük, úgyhogy részesei vannak. Persze hozzátennék egy dolgot, ami aki energiával foglalkozik, azok számára nagyon vonzó, hogy az atomenergiánál nincs kibocsátás. Aki energiát állít elő, annak a, a legnagyobb nyomást a kibocsátás jelentés. Akkor egy olyan energiát előállítani, ahol nincs kibocsátás, nincs szennyezőanyag kibocsátás, hát ez egy álom, és ez mindenkit vonz, és pontosan ezért támogatja az atomenergia felhasználását az ipar, hiszen hatalmas azonnali előnye van a kibocsátás szempontból. Elnök, még egyszer köszönet Skaroni úrnak, az ENI igazgatójának az előadásáért és a pontos lényegre törő válaszaiért. Nagyon sok kérdést kapott, és röviden, lényegre törően tudott választ adni, úgyhogy őszintén csodálom, hogy milyen jól mutatta be a cégünket, a hazámat. És egy tanácsot is adott számunkra, ami én is úgy gondolom, hogy hasznos, amit fogadjunk el, vagyis alakítsunk egy európai hatóságot, amely az interkonnekcióért felel. Ahol nincs megfelelő gáz mennyiség, akkor a hálózat tudná ezt biztosítani. És ez valós energia megtakarítást jelentene, hogyha össze tudnánk kapcsolni a ház, hálózatainkat. Most rájulónak átadom az elnökséget, illetve ha még a témához szeretne hozzászólni, akkor tegye meg. Mostantól te vagy az elnök. Vagy nem? Nem, minden esetre te vagy a főnök. Ha akarod, ülj át ide. Ja, meine Damen und Herren. Hölgyeim és uraim, tehát akkor rövidesen folytathatjuk a programunkat. Reméljük, hogy mindkét vendégünk egyszerre, az lenne talán a legjobb, helyet foglalt. Oké. Okay. machen das hier schön sortiert, immer einer kommt nach dem anderen raus. Az lenne a legjobb, hogyha minden szépen jól szortíroznánk, tehát az egyik előad a másik után, és akkor most szívből üdvözlöm Francesco de la Francesca urat, akit üdvözölhetek itt nálunk, Regulation Manager az ENA gáznál, és a kérdés ugyanaz, mint amit az előbb is feltettünk. Technikailag minden rendben már, vagy még nem? Already? Darf Sie ganz herzlich begrüßen, freuen. Tehát akkor szívből üdvözlöm, és nem is szeretnék itt hosszasan beszélni, tehát most egy másik szempontból vizsgáljuk meg ezt az eddig is beszélt témát, és De La Flor úré a szó. Tessék, parancsoljon. Eh, muchas gracias. Eh, buenos días, señoras y señores eurodiputados. Köszönöm szépen. Üdvözlöm Önöket, hölgyeim és uraim, kedves képviselőket és minden résztvevőt ezen a meghallgatáson, és külön köszönöm, hogy meghallgatnak és az elnökséget is köszöntöm. Nagyon aktuális ez a téma, amiről ma beszélünk, az európai energia kapcsolatban, hiszen az európai infrastruktúra csomagot vitatják jelen pillanatban, és az energia kapcsolatos szabályokat éppen most vezetik be. Az én témám az az inter konnekciós kapacitásokkal foglalkozik az Európai Unión belül, és én a szolgáltatási biztonság szempontját képviselem. Én azt gondolom, hogy az össztársadalmi kontextust is figyelembe kell venni ezzel kapcsolatban, ami az elmúlt hónapok, hetek során a dél-mediterrán térségben történt, és ennek kihatása van a szolgáltatási biztonságra is. Szeretnék az ibériai félszigeten kapcsolatos szempontokra is kitérni, és az enagáz szempontjaira ezzel kapcsolatban. Szeretném röviden bemutatni az ENA gáz cég az egyik legfontosabb gázinfrastruktúra szolgáltató az ibériai félszigeten 10 ezer kilométernél is hosszabb szállítóhálózatunk van, és a dél-mediterrán térségben is vannak létesítményeink, és a gáz alapstruktúra területén tevékenykedünk, tehát létesítményeink vannak talajszint alatt elhelyezkedő létesítményeink is, tehát nagyon erőteljes regulációnak vagyunk alávetve, tehát gyakorlatilag egy nagyon szigorúan szabályozott piacon dolgozunk, egyébként a vállalatunk teljesen független, és a madridi tőzsdén jegyezve van a cégünk, és ahogy mondtam, teljesen Függetlenül dolgozunk 75%-a a részvényeknek az OECD országokból érkezik, és a maradék 25% pedig regionális és helyi hatóságok kezében van. Az igazgató tanácsunk független személyekből áll, és garantált a függetlenségük, és hogyha ezt figyelembe vesszük, elmondhatjuk azt, hogy az enagáz egy nagyon fontos szabályozás vezetett be, mégpedig talán ez volt a legfontosabb lépés, ami a sikerünket magyarázza, azt illetően, hogy miért is kerülhetett sor ilyen nagy befektetésekre Spanyolország területén. Amivel jelen pillanatban foglalkozunk, a témánk, ahogy már az előttem szóló úr is elmondtam, hogy 2009 elején válság zajlott le, és hogyha ezt is fejben tartjuk, akkor, és ránézünk erre a térképre, amit az Európai Bizottság készített, akkor láthatjuk, hogy itt azért vannak olyan égető fontos területek, amelyeket egyébként ö, különböző képpen interpretálhatunk, és egyébként elég sok kihatása volt ennek a válságnak egyes Európai Uniós tagállamokra. Itt láthatjuk a pirossal jelölt országokat, ahol szolgáltatási megszakadások és, és korlátozásokra került sor. Ezek főként a dél-keleti országokban fordultak elő, de ezeknek egyáltalán nem volt kihatása a nyugati, illetve északi országokra, és gyakorlatilag szinte nem tudtak ők semmit tenni annak érdekében, hogy ezt a drámai helyzetet korlátozzák, tehát például az Észak-Afrikából érkező ibériai gáz segítségével, és más országokból és földrészekről sem sikerült a Pirineusokon északra gázt küldeni, mert ez interkonnekciós kapacitások hiányoztak ehhez. És gyakorlatilag, hogyha léteztek volna ezek a kapacitások, akkor lehetett volna enyhíteni ezt a dolgot. A létesítmények egyébként úgy vannak kialakítva, hogy csak egy irányban lehetséges az áramlás, mégpedig azokba az országokba, ahol elfogyasztják ezeket a, ezt a gázt. És ez egy ki, külön probléma, hiszen gyakorlatilag nem létezik olyan infrastruktúra, ami arra szolgálna, hogy megfordítsuk ezeket az áramlatokat. Az ibériai félszigeten egyébként nagyon fontos létesítményeink vannak, ahol el tudna, amelyek segítségével el tudnánk látni a partnerországainkat. 2009 elején egyébként Algériával is volt gázösszekötetésünk, Marokkóval, a Magreb európai pipeline például, és a tervek szerint ezeket meg kellett építeni, és gáz tömörítő berendezéseink is vannak, amelyek lehetővé tették volna ezeket a lépéseket. Azonban azok a kapacitások, hogy a Pireneusokon északra átjutassuk a gázt, ez gyakorlatilag hiányoztak. És néhány héttel ezelőtt egy Algériát Spanyolországok közvetlenül összekötő pipeline készült el. Ennek a kapacitását még jelentős infrastruktúrális lépésekkel még jelentős mértékben növelni lehet. A Magre pipeline és ez a pipeline még pótlagosan elláthatná Európát gázzal, és eh, ennek azért is olyan nagy a jelentősége, mert azt lehet látni, hogy az Európai Unióba történő belépő út eh, irányt jelent, és ez nem csak, éppen ezért nem csak az ibériai félsziget számára olyan fontos, azonban ez egy hosszú távú folyamat, mire ezt sikerül elérnünk, tehát ezt a folyamatot nagyon hosszasan el kell eh, követnünk, a megfelelő engedélyeket be kell szereznünk. Tehát itt láthatjuk az interkonnexiós kapacitást, ami gyakorlatilag szinte nulla volt kezdetben, 2007-ben, és már sikerült bizonyos fokig növelni. Itt láthatjuk a szolgáltatási szerződésünket, amelyből kiderül, hogy évek óta igyekszünk a Pirineusokon északra eljutatni eh, kapacitásokat, és eh, az ezirányú erőfeszítéseink már régóta zajlanak, de a, miután 2005-ben ez tényleges kezdeményezésé vált, ez utáni években sikerült csak itt konkrét eredményeket elérni. A franciaországi gázhálózatok is rendkívül fontosak e tekintetben, tehát őnekik is be kellett kapcsolódniuk ebbe a munkába, és különböző kihívásokkal kellett szembenéznünk gyakorlatilag tehát próbáltuk a, legyőzni ezeket a nehézségeket az üzemeltetők, a szakhatóságok, az európai tagállamok, az Európai Bizottság aktív részvételével ebben a folyamatban. Egyébként ez egy nagyon transzparens, átlátható folyamat volt, és ennek eredményeként kiderült, hogy kiépíthetőek ezek a kapacitások, tehát a határok mentén került sor befektetésekre, ami azt is jelenti, hogy a szállítási kapacitásokat 2012-ig jelentősen sikerül megnövelni. És 2015-re pedig, ami már szinte itt van a e, holnap után, még további e, növelés lesz lehetséges. OSP folyamatokra is e, sor került francia fél részéről, és az utolsó folyamatok során azonban nem sikerült az interkonnekciós kapacitások növelése érdekében keleti irányban szükséges források beszerzése meghiúsult, és ez gyakorlatilag itt egy megállította ezt a folyamatot, azonban itt Eh, hogyha végig gondoljuk azt, hogy Spanyolországban és Franciaországban jelen pillanatban éppen a gazdasági helyzet az ilyen hosszú távú beruházások számára nem éppen kedvező volt, tehát gyakorlatilag, hogyha ezeket a kapacitásokat növelni akartuk volna, akkor az a feleknek eh, több tíz éves eh, kötelezettségvállalásokat kellett volna magukra vállalniuk, és ez főleg francia részről volt kívánatos, és szeretném kihangsúlyozni azt, hogy ez az infrastruktúra hosszú eleme a szolgáltatási források diverzifikálásán területén rendkívül nagy szerepet játszik, tehát a szolgáltatási források számának a növelése szempontjából és a szolgáltatási biztonság diverzifikálása területén, tehát például a déli és a dél keleti folyosó növelése például nagyon fontos kérdés. Nézzék meg itt ezt a térképet, itt lehet látni, hogy az infrastruktúra részeként itt az interkonnekciós kapacitások növelése szempontjából például milyen lépésekre kerül sor. Ugyanis, hogyha a piacokat sikerül összekötni, akkor nem csak a határokon belüli dimenziókat kell figyelembe venni, hanem nagyon fontos az, hogy a határokon kívül számos dimenzión kell párhuzamosan dolgozni annak érdekében, hogy ezek a hálózatok közösen tudjanak európai hálózatként működni. És itt láthatjuk a konkrét infrastruktúrákat, amelyeket részleteiben is színesen jelöltük, és ezek egyébként eltérő minőségűek technikai szempontból. Tehát például Franciaországban az infrastruktúra, ez a, például az Irán projektet lehet látni. Itt jobb oldalon fent, ez egy 200 kilométeres projekt, 500 millió euró a becsült költsége francia részről ennek, mitkát részről, és egyébként döntés született, hogy ezt a projektet együtt megfinanszírozzák. És a ez úgy tűnik, hogy piaci szemszögből is észszerűnek tűnik, tehát gyakorlatilag, hogyha egy ilyen infrastruktúrális lépésre kerül sor, akkor ez a francia fél részéről rendkívül fontos, és az iberiai félsziget e, szempontjából is nagyon nagy szerepet játszik. Tehát itt meg kell történnie azoknak a lépéseknek, amelyek segítenek, hogy ez a MedCat projekt valóságá váljon. Nagyon fontos arra is gondolni, hogy Franciaországban a környezetvédelmi szakhatóságok is részt vesznek ebben a munkában, és nagyon nagy szerepük van abban, hogy a spanyol, francia és a dél-észak-afrikai hálózatok összekötetése megtörténhessen, és például a Pireneusoktól keletre fekvő hálózatok bekötése kívül fontos ebben. Ezen túlmenően az ibériai folyosó bekötése is rendkívül fontos, ugyanis ez a konexiós folyosó Spanyolország és Franciaország között, ez az ENSZOK által ez évben nyilvánosságra hozott dokumentumban is szerepelt, ami egyébként a fogyasztók, szolgáltatók és üzemeltetők közös dokumentuma. Ez egy 2015-ig zajló projekt, amivel kapcsolatban egy tíz éves kitekintő terv készült, egy komplett átfogó elemzés tartalmaz ez, ami a európai szaktekintélyek intenzív együttműködéséből alakult ki az enszokon belül, és rendkívül sok forgatókönyvet vizsgáltak meg az a tekintetben, hogy hogyan lehet a piacok biztonságát a következő évtizedekben garantálni. Megállapítást nyert az, hogyha ezek a projektek megvalósulnak, amelyeket előirányoz ez a dokumentum, akkor 2020-ra olyan helyzet alakulhat ki, ami lehetővé teheti azt, hogy a szolgáltatási biztonság növekedjen, például az algériai gáz akár Közép-Európáig, és az orosz gáz pedig egészen az ibériai félszigetig is akár eljuthat. Ez egy teljes körű konnektivitást hozna létre az Európai Unión belül, aminek nagyon pozitív kihatásai lennének a diversifikációra, a szolgáltatási biztonságra és a kapacitások növelésére és a megújuló energiaforrások növelésére is. Hát ehhez infrastruktúrális lépésekre, beruházásokra van szükség Franciaország és Európa más részei között, és ezek is szerepelnek ebben az említett dokumentumban. Itt nem csak infrastruktúrális beruházásokra van szükség, hanem a szabályozások harmonizálására is, kodi, olyan kodifikációk harmonizálására is, amelyeket szintén ezekben a dokumentumokban megtalálhatnak. Szeretném ezt a térképet, a bizottságtól származik egyébként ez a térkép, szeretném itt ismét bemutatni önöknek. Ez a dokumentum, amelyből ez származik néhány napja, látott napvilágot, és itt lehet látni, hogy milyen stratégiai jövőképet látunk. Ez egy top-down változat a bizottság részéről, és van egy bottom-up változat is az ENSZOK részéről. Itt lehet látni ezt a kék nyilat, ami mindkét irányba mutat, ahhoz, hogy ez létrejöhessen, ehhez az interkonnekciós kapacitásokat Franciaország és az ibériai félsziget között javítani kell, és ez nem pusztán elmélet, hanem konkrét ö, ö, nyomvonalakat már beazonosítottunk ennek érdekében. És itt ennek körében lehetséges válik az is, hogy az észak afrikai ellátási potenciált növeljük. Erre a kék nyírra viszont valóban szükségünk van, mert ez hozná létre az új egyensúlyt. Én most itt először persze azokra az áramlatokra koncentrálok, amelyek ugyan mi geográfiai helyzetünkből kifolyólag rendkívül fontosak lennének. Itt láthatják az Algéria eh, eh, áramlat, is nagymértékben hozzájárul az európai diversifikálásra, és tudjuk, hogy itt már vannak gáztömörítő létesítmények egészen konkrétan. Tehát már ö, utaltam arra, hogy például Skaroni úr említette, hogy néhány országban negatív kihatások is számolnunk kellett. Mi ezt nem tapasztaltuk, mi eléggé nagy diversifikációnak örvendhetünk, és az ibériai sziget félsziget gyakorlatilag itt szinte szigetként működik, mégpedig azért, mert a gáz területén hiányzó interkonnektivitásról számolhatunk be. És mi azonban arra kényszerültünk, hogy már majdnem 40 évre vissza tekintve az kiépítsük azt az infrastruktúrát, amire szükségünk van ahhoz, hogy ezt a helyzetet javíthassuk, és itt látható, hogy számos beszállítóval dolgozunk együtt. Az Ibériai félsziget egyébként a világ olyan régiójához tartozik, ahol a beszállítói diversifikáció a legmagasabb, de azért ezt jól látjuk, hogy 1960-ban, 1970-ben, ami már nem is szerepel ezen a diagramon, akkoriban csak Algériából és Líbiából vásároltunk be gáz, tehát akkor egyáltalán nem beszélhetünk diversifikációról, és gyakorlatilag soha nem szakadt meg a gázszolgáltatás, tehát azt mondhatom, hogy eléggé megbízhatóak ezek a beszállítók, és egyébként Líbiának nagyon sokáig csak Spanyolország volt az egyetlen vásárlója. Észak-Afrika három országa 40%-át teszi ki a spanyol piacnak, tehát Egyiptom még belépett Algéria és Libia mellett egy eléggé nagy mennyiségekkel. Az elmúlt hónapok eseményei egyébként nem hatottak ki egyelőre Libia esetét például, hogyha veszük a helyzetre, és nem számolhatunk be itt nagy eseményekről a beszállítási biztonság területén. Tehát ez persze nem azt jelenti, hogy nem kellene azzal számolnunk, hogy esetleg ez a probléma a jövőben még növekedhet. Akkor, hogyha megnézzük a beszállítói biztonságot, megbízhatóságot, akkor nagyon is lehetséges, hogy az exportőrök klubjába még több ország be fog lépni a jövőben. Az Európai Unió a GLE-nek javasolta, a gle nek én vagyok az elnöke, hogy 2010-től akkoriban azt gondoltuk, hogy ez egy nyugodt időszak áll előttünk, hogy vizsgáljuk meg az okokat, hogy miért került sor a múltban szolgáltatási leállásokra, Egyébként a Európai Bizottsággal közösen e, folytattuk le ezt a tanulságot, és e, az Európai Bizottság honlapján, a GLE honlapján megtalálják ezt a tanulmányt, és e, kiderült, hogy a krízisnek a kihatásait egyébként lehetett volna enyhíteni, hogyha ez a kon- komplet átfogó interkonnekció már akkor létezett volna, ugyanis hogyha ez az interkonnekció létezett volna, akkor mindenki profitálhatott volna egy ilyen válság esetén ebből. Összefoglalóan elmondható az, hogy egy teljesen összekapcsolt rendszer nem csak a beszállítók és források nagyobb diversifikációját eredményezné, hanem a szolidaritási mechanizmus kérdését is növelné, javítaná. Most még szeretnék a beszámol, beszállítók, források, infrastruktúrák eh, kérdéskörében még a megújuló energiaforrásokról is beszámolni. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogyha a gázinfrastruktúrát kiépíteni kívánjuk, akkor meg kell vizsgálni, hogy a megújuló energiaforrásokat hogyan tudjuk beintegrálni a képbe. Itt néhány grafikát láthatnak, ez a Spanyolország helyzetét mutatja. Itt látjuk, hogy a napi energiafelhasználás hogyan néz ki Spanyolországban, és jobb oldalon pedig 2010. november 9-ét láthatják konkrétan azért, mert ez egy nagyon szeles nap volt, és nagyon nagy ö, áramtermelés zajlott ezen a napon szélenergiából, és lehet látni, hogy az áramszükségletnek a, szinte a felét sikerült itt szélenergiából fedezni. 2009. augusztus 27-én azonban látszik, hogy állnak a turbinák, szinte nem volt szél, és emiatt egy teljesen más forgatókönyv zajlott le, tehát itt látszik, hogy itt olyan áramot kellett betáplálni a rendszerekbe, amelyek gáz, földgázból e, kerültek előállításra, tehát nagyon gyorsan fordulhat a helyzet, és látjuk azt, hogy a gáz és a szél erőnek milyen roma, nagyon rugalmas alkalmazása zajlik a gyakorlatban. Tehát nagyon fontos a tárolási képesség, az összekapcsolási kapacitás, és a csúcs időszakokban a megfelelő kapacitások rendelkezésre bocsátása. Azt is figyelembe kell venni ezzel kapcsolatban, hogy a költségek, az összköltségek tekintetében nem olyan jelentősek a vég felhasználók számára a, itt az áram előállítás szemszögéből. Tehát gyakorlatilag azt látjuk, hogy csak szélenergiából itt nem lenne lehetséges egy folyamatos szolgáltatási biztonság el biztosítása, tehát nagyon fontos az, hogy a szolgáltatási infrastruktúrák összekötése kapcsán nagyon fontos, tehát a megújuló energiaforrások jellegét is figyelembe venni. Tehát itt a keletről nyugatra és nyugatról keletre történő ellátás tekintetében az a véleményünk, hogy még ezeket az energiaforrásokat és lehetőségeket nem használjuk ki kielégítő mértékben. Tehát az Ibériai félsziget interkonnexiós kapacitásai növelni kell egész Európában ez a helyzet, és nagyon fontos, hogy sikerüljön jobban adagolni ezeket a kapacitásokat és a megújuló energiaforrásokat is jobban figyelembe kell venni. Például az ibériai folyosóval kapcsolatban nagyon fontos ennek érdekében a politikai akarat, a politikai érzékenység növelése. Hogyha megvizsgáljuk ennek a folyosónak a költségeit, akkor ezek kevesebbek, mint a többi eletesi folyosó, összekötetési folyosó költségei. Nyilván a többi folyosó is nagyon fontos, de ez a, az összekötetés is nagyon nagy hozzájárulást tud gyakorolni az interkonnexiós kapacitások növelésére, és a költségek nem annyira fajlagosan, nem annyira szignifikánsak, mint összehasonlítva más koridorokkal kapcsolatban. Tehát itt az energia területén nagyon fontos az együttműködés, és főként a földközi tenger két partja között, és ezért ez egy nagyon fontos és tovább ápolandó, fejlesztendő terület, és azt gondolom, hogy ez főként azokra vonatkozik, akik elsősorban, akik nagyon közel e, földrajzilag a Mágreb országokhoz, és jól ismerik a Mágreb országokat tudjuk ugye, hogy a cégünk e, a tőzsdén is forog, és e, nagyon köszönöm a figyelmüket, hogyha kérdésük van, akkor nagyon szívesen rendelkezésükre állok további tényekkel és válaszokkal. Köszönöm. Köszönöm szépen, Della Flor úr. Előre haladott az idő, ezért eh, most mindenfajta vita nélkül már is megadnám az Európai Bizottság képviselőinek a szót, parancsoljon. Mindenfajta nagy bevezető nélkül egyszerűen folytatjuk a munkát, és Jean Arnaud Vinoának, az Európai Bizottság képviselőjének adjuk meg a szót aki arról is beszélni fog, hogy a bizottságban milyen gondolkodás zajlik, eh, és a két tényről ezután pedig még meg vitát is nyithatunk. Vinoa úr, köszönöm, hogy eljött. Mint mindig szeretettel látjuk itt az ITRE-ben, gyakran jár nálunk, szeretettel üdvözöljük Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálok ehhez a meghallgatáshoz. Úgy gondolom, hogy nagyon jó, hogy ilyen vitákat, eszmecseréket folytatnak le, és igyekszem majd megmutatni, hogy az Európai Parlament hogyan járulhat hozzá, hogyan járult hozzá az energiabiztonság kérdéséhez, főleg a 2009. januári krízis után. Úgy gondolom, hogy a szereplők között nagy a konszenzus, hogy mire van szükség, és világos, hogy szembe kell nézni a valósággal. A valóság pedig az, hogy nagyon függünk az importoktól, akár az olaj vagy a gáz importtól, és ez a helyzet a jövőben is fennáll, mi több fokozódni fog. Hiszen a hazai termelést, hogyha nem tudjuk növelni, akkor többet kell importálnunk. Ez a valóság, ezzel kell együtt élnünk, ezt kell elfogadnunk, és hogyha megvizsgáljuk az importforrásokat, akkor láthatjuk, hogy vannak fő beszállítók, Oroszország az első helyen áll közöttük, mind gáz, mind olaj tekintetében, és ez egy tény, amelyre szembe kell néznünk. Láthatják, hogy a gáz ellátásban nagyobb a diversifikáció, mint az olaj ellátás területén, de úgy gondolom, hogy nagyon alaposan meg kell vizsga- vizsgálni ezt a kérdést. Az új hír, a jó hír a gáz területén az, hogy három nagy beszállítunk van, Oroszország, ugye um, az importok 30%-a, um, a fogyasztás 23%-át teszi ki Norvégia, a második nagy beszállító, ugye ez a nagy család tagja, az Európai Gazdasági Térség tagja, mi több a belső piac, a közös piac tagja is, tehát voltak éppen nem kellene külső beszállítónak számítani őket, de hát azért Norvégia mégiscsak meglehetősen független a saját forrásaival való bánás tekintetében, és a harmadik pedig a mediterrán térség, Algéria. Tehát minden, ami itt a földközi tenger térségében történik, nagyon fontos. A külső beszállítókkal szembeni politikánk nagyon egyértelmű. A diversifikációt akarjuk elérni. Sir Winston Churchill az olajról beszélve a 20-as években azt mondta, hogy egy szabály van, diversifikáció, diversifikáció és diversifikáció. És ezt akarom elmagyarázni, és ezt meg kell, hogy értsük, hiszen amikor a gázvezetékekről vagy olajvezetékekről beszélünk, akkor mindig a diversifikáció szerint kell ezt látni. Van az útvonalak diversifikációja, van a források diversifikációja, és van az társak vagy a, a partnerek diversifikációja. Erről ritkán beszélünk. Öt koridor, ott csatorna van az gáz és olajellátásra van az északi, ez, ez Norvégia, van a keleti, Oroszországból a déli, amely Észak-Afrika és főleg Algériából jön, aztán van az LNG, a cseppfolyós gáz, amely mindenhonnan jön, jöhet, Trinidad és Tobágóból akár, vagy Ausztráliából, vagy Katarból, és mint tudják, Katar a legnagyobb LNG beszállító, cseppfolyós gáz beszállítója Európának, és aztán van a déli koridor, és itt tehetjük fel a diversifikációra vonatkozó kérdésünket. És ezt összevethetjük a déli áramlattal, különösen azután, amit Scaroni úr mondott. Világos, hogy a déli koridor abszolút vitális, meg kell nyitni ezt a déli csat folyosót, hiszen a diversifikációnak ez három emelé, elemét adja. Új útvonal, különböző források és más partnerek. Kaspi tengeri források, ezek hatalmas olajforrások. Ezek itt annyi olaj van, mint Oroszországban összességében, tehát hatalmas érdekünk, hogy megnyissuk ezt az útvonalat, és több partnerünk van, Türkmenisztán, Azerbajdzsán, Irak, és mások is szóba jöhetnek. Mindez azt jelenti, hogy ez nem a Gazprom aki a déli áramlat egyetlen betáplálója, amely, és ilyen módon déli áramlat csak egy új útvonal volna, nem jelentene új gázforrást, hanem kizárólag egy új útvonalat jelentene. Úgy gondolom tehát, hogy a déli eh, csatorna, déli koridor és a déli áramlat eh, közötti különbség egyértelmű az kell, hogy az érdekünk legyen, hogy a déli koridort, vagy a néha negyedik koridornak is nevezzük, megnyissuk. Ez a mi politikai célkitűzésünk. Azt is meg kell nézni persze, hogy mit teszünk az EU-n belül, és ez szinte még fontosabbak. Ahogy Della Flor úr is beszélt erről, Biztosítani kell, hogy amikor a gáz megérkezik az EU-ba, akkor ez mindenhova, északra, keletre, nyugatra, délre, délről, északra, északról, délre, keletről, nyugatra, nyugatról, északra, északról, keletre, keletről, délre. Egy szóval mindenhonnan, mindenhova áramolhassék. 2009. januárjában az oroszországi Ukrajnán keresztül való gázszállítások problémás volt, a megmutatta, hogy az EU-ban sok helyütt rendelkezésre állt a gáz, de mégse tudtuk a hiányban szenvedő országokat megsegíteni. Az olajban is van egy olyan mechanizmus, amely az ellátás biztonságát célozza szolgálni. Ez ugye léteznek olajtartalékok, amelyeket igazgatni kell az mm, akadályoztatás területén, másrészt a Nemzetközi Energiaügynökség a Katrina hurikán után még az európai forrásokra is, hoz is visszanyúlt. Tehát nagyon fontos, hogy vannak ezek a források, és fontos, hogy kölcsönösen segítséget nyújtsunk egymásnak. De mi ugye most a gázról beszélünk, ez a mai nap témája, és biztosítani kell a gáz területén, hogy mind az infrastruktúra, mind az a vész válaszadási lehetőség rendelkezésünkre álljon. Az Európai Unió mind politikai támogatást, mind pedig finanszírozást biztosít a közös célokat szolgáló projekteknek vonatkozott ez a recovery planere, vagy pedig az energia projektekre is, Ezeket azonban streamline-olni kell, egy irányba kell állítani ezeket a projekteket, és Szósa Wagner jelentése, amelyről az ITRE már szavazott, és amely a júliusi plenáris napi rendére kerül, ezt az ügyet támogatja, hiszen valóban a bizottság javaslatai irányába mutat ez a Wagner jelentés. Konszenzusra van tehát szükségünk, ki kell dolgozni egy regionális együttműködést az észak-déli koridorral, a balti államokkal, vagy Lengyelország és közép-kelet-európa országaival is kialakítunk egy ilyen regionális együttműködést, és persze a déli koridorban is igyekszünk az érintett tagállamoknak segíteni. A belső piacunk külső dimenziójára is tekintettel kell lenni, és ez azt jelenti, hogy minden körülvevő országunkkal, és persze a beszállítókkal is partneri kapcsolatot kell kialakítani. A 194-es rendelet a 994 per 2010-es rendelet, amelynek jelentéstevője Vidák Vadrasz úr volt a parlamentben, és amelyet egy év alatt sikerült elfogadni. Ez egy irányelvet helyettesít, de most már rendelet, tehát mindent azonnal végre kell hajtani. És amikor a körülvevő bizonytalanságokról beszélünk, és a kockázatokról, gondolják meg, hogyha Algériában történne valami, vagy egy újabb orosz-ukrán vita jönne létre. Nos, ebben az esetben ma már jobban felkészültek lennénk, mint 2009. januárjában, mégpedig sokkal jobban felkészültek vagyunk. Sokkal felkészültebbek vagyunk. Hiszen igyekszünk a fogyasztók magas szintű védelmét biztosítani, illetve vannak nagyon védett fogyasztók, ezt minden beszállítónak, illetve eh, ellátónak tiszteletben kell tartani, és a tagállamok is felkészültek a akadályokra, valamint a gázinfrastruktúrát rugalmasabbá tették, mindez persze információcserét és átláthatóságot is jelent. Ez nagyon fontos. Ezért azt mondhatom, hogy két, hogy a harmadik energiacsomagnak követ, köszönhetően, és a 994 per 2010-ben teljesen átlátható, hogy hol milyen gáz tartalékok vannak Európában, és kinek, kinek lehet ezzel segíteni. Nos, a 994 per 2010-es rendelet az infrastruktúráról is fontosan szól, az N-1 infrastruktúrális normáról, Scaroni úr is beszélt erről. Valóban a libiai beszállítás miatt már az N-1-es helyzet lépett fel, de ezt más gázforrásokból lehet kompenzálni. Tehát ez az elképzelésünk, hogy minden ország így kell, hogy dolgo, gondolkozzon valamint a bidirekcionális, a két irányú ellátás kapacitását biztosítani kell, akkor, hogyha a gáz vezetékeink rugalmasságát biztosítani szeretnénk. Ezen felül van egy beszállítói norma is, amelynek a beszállítóknak kell megfelelniük. Mi történik most a rendelet kapcsán? Minden ország egy kockázat elemzést végez a gázbeszállítók és a nagy fogyasztókat ellen, ellenőrzik, elemzik, elemzik a kockázatokat, és ebből megelőző vészterveket kell létrehozni, valamint eh, arra az esetre is terveket kell felállítani, amikor eh, súlyos beszállítási hiányosságok merülnek fel, tehát ilyen vészterveket kell kialakítani. Mindez ma történik, egy szemináriumot tartottunk három héttel ezelőtt a kockázat értékelésről, és arról, hogy mit kell a tagállamoknak tenni, hogy a rendeletet ha csak mindenki egyébként elvégzi a házi feladatát. Mondjuk egy picit jobban aggaszt, hogy a kelet-európai országok, mintha nem vennék elég komolyan a rendeletből reájuk háruló feladatot, Nos, ösztökéljük őket, hiszen ők a legsérülékenyebbek, másrészt a legkevesebb rugalmasság van náluk. Gyakran száz százalékban ugyanattól a beszállítótól függenek. A hálózat rendszerét úgy ellenőrzik, amely nem felel meg a belső piaci csomagnak, meg nem elegendő az át, átláthatóság és valóban még akadályok bőtkezünk ezen közép- és kelet-európai országokban. Tehát az Európai Bizottság ragaszkodik ahhoz, hogy ezeken a országok végrehajtsák a házi feladatokat, hiszen ez elengedhetetlen fontosságú lesz ahhoz, hogy rugalmasság tegyék beszállítói oldalukat. Az idei év végére a kockázat elemzésnek eh, el kell készülni, és ebből pedig a megelőzői akcióterveket lehet létrehozni. A szolidaritás szellemében ezen kockázat elemzéseket a szomszéd államok ki kell, hogy cseréljék, hiszen egy egyedüli állam kockázat elemzése magában nem sokat ér, ki kell tekinteni a szomszédországokra is. El szeretném mondani, hogy nagyon nagy segítséget nyújtott számunkra a megújulási energiaprogram. Az Európai Parlament és a Tanács 4 milliárd eurót biztosított a bizottság számára, hogy segítse az infrastruktúra kiépítését. Mi, az Európai Bizottság pedig a pénz több mint felét az elektromos áram és a gáz interkonnexió megteremtésére fordítottuk. Láthatják a gáznál, hogy a nagyobb összeget a gázra fordítottuk. Mészáros úr, arról beszélt, hogy száz százalékban függenek az orosz gáztól. Most azt mondhatom, hogy ha holnap már krízis van, akkor Ausztriából kaphatnak gáz Szlovákiába, mert a Baumgartenből visszaáramoltatható a gáz. Működik a reverse flow. Ezen felül az orosz Baumgartenből vissza a Baumgartenből algériai gázt lehet becsatlakoztatni abba a vezetékbe, amely orosz gázt szállított Olaszországban. Tehát visszafordítható az irány. Erre fordítottuk tehát a pénzt, és arra, hogy például a spanyolországi projektek valóságával valljanak. A spanyol-francia összekapcsolást finanszíroztuk, és megerősítettük a francia hálózatot azért, hogy a francia piac interkonnektibilisabb legyen, nem csak dél, hanem észak irányába is. Komoly lépések történtek, és nagyon nagy öm, figyelmet fordítottunk a kelet-európai országokra, hogy a rendszer valóban rugalmas legyen, hogy egy új interkonnektor jöjjön létre Szlovákiával, Magyarországgal, több probléma van, és több nehézség merült fel, de a célunk az, hogy észak-déli kapcsolatokat is létrehozunk ezen országok között, amelyek között idáig csak kelet-nyugati gázvezetékek húzódtak. Így akarjuk tehát minden ország ellátásának biztonságát megteremteni Európa keleti felén is. Folytatni kell ezt a munkát, és év végén az Európai Bizottság egy újabb jogszabálytervezettel áll elő, a jogalkotóknak beterjeszti ezt. Több prioritásunk lesz, és ezeket mi koridor prioritásként fogjuk meghatározni. Mire gondolok? Meg kell vizsgálni a régiót, látni kell az előnyeit, a hátrányait, és úgy kell összekapcsolni az erősebb oldalakat, hogy csökkentsük a gyengeségeket a régióban. Például a balti térségben ahol az elektromos áram és a gáz területén olyan interkonnexiót akarunk megteremteni, amivel biztosíthatjuk, hogy nem csak a három balti állam, hanem Finország is jó kapcsolatban legyen az Európai Unió többi részével. Az észak-déli gáz interkonnexiós olajellátás projektje összekapcsolja Lengyelországot egészen Horvátországgal, ilyen módon a Balti és az Adriai tenger között hoz létre kapcsolatot úgy, hogy ellen cseppfolyós gáz terminál épüljön az Adrián és a Balti tengeren, és így minden közte lévő ország ellátható legyen csepp folyós gázzal, amely a legrugalmasabb gázforma. Aztán persze a déli elektromos és gáz interkonnexiót is nagyon fontosnak tartjuk. Ezzel igyekszünk biztosítani, hogy az ibériai félsziget jól bekapcsolódjék az EU-ba és persze a déli koridor továbbra is prioritásunk marad egész eddig, amíg nincsen lehetőségünk arra, hogy a déli koridort megnyissuk. Láthatják tehát, hogy minden tagállamot, az Európai Unió minden tagállamára kiterjednek erőfeszítéseink. Röviden szólnék még a földközi tenger keleti medencéjének gázforrásairól Ciprus, Izrael, Libanon területén mutattak ki új gázforrásokat, és ezek nem kis gázforrások. Izraelnek 3500 BCM-je van, ez hétszer annyi, amennyit az EU évente fogyaszt. Tehát nem kis mennyiség ez, tehát itt az ellátás forrásában egy újabb forrás jelenik meg, amelyekbe igyekszünk becsatlakozni, és ezen is dolgozunk. Ciprus és Görögországra mindenképpen gondolunk, és lehet, hogy ez lesz ennek a gáznak a forrás kapuja. Sok um, új forrásról beszélhetünk, a kéreggázról, most nem akarok beszélni, mert ez valóban 2020 után válhat valósággá, kitermelhetővé gondolom, de láthatják, hogy mindent megteszünk, és az év vége előtt az Európai Bizottság egy javaslattal áll elő, melyben megmutatja, hogy hogyan gondolja az infrastruktúra továbbfejlesztését, a szabályozók együttműködését, biztosítandó, hogy megfelelő befektetéseket alkalmazzanak, és hogy megfelelő pénzügyi eszközök álljanak rendelkezésére e beruházások támogatására. Hiszen nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy milyen fontos az interkonnektivitás, hiszen ez néha azt jelenti, hogy fölösleges, ridundá, redundás infrastruktúra lesz szükségünk, bizony a piac ezt nem fogja szerezni, néha bizony nekünk kell az infrastruktúrát kiépítenünk, melyet a piac nem ékít ki, azért, hogy a saját eh, ellátás biztonságunkért mindent megtegyünk. Az EU pénz eszközei itt kult szerepet fognak játszani. Itt zárom mondandómat, hiszen már a délelőtt három előadás is egy irányba mutatott, és azt hiszem, hogy én is eleget mondtam, eleget szóltam. Azt hiszem, hogy az ellátás biztonságának iránya teljesen világos. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen Vinoa úrnak, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon hasznos kiegészítése volt az európai politika szemszögéből az elhangzott előadásoknak. És mielőtt még elfelejteném Vinoá úr, hadd kérdezem meg, hogy az, amit egészen konkrét lépések alatt felsorolt, egy listával a két szakbizottságunk tagjainak megküldenie írásban is. Nem kell, hogy egy hatalmas nagy lista legyen, csak egész egyszerűen, hogy a tényeket láthassuk ezeken a listákon. Jó néhányan próbálnak hozzászólni, nagyon kérem önöket, hogy próbáljanak két perce szorítkozni, és Odi kollégával kezdem a sort. Merci, Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönet mondani az előadónak Rossz érzésem van. Olyan országokról, olyan népekről beszélünk, amelyek fájdalmasan megszabadultak a diktatúrától, megpróbálnak demokráciát építeni, és mi pedig egoista módon csak a mi energiállátási biztonságunkról beszélünk. Szeretem volna megosztani önökkel ezt a rossz, kellemetlen érzésemet. Minden esetre most rátérek a témára. Három megjegyzésem van. Interkonnekció befektetési igény. Az energiaügyi biztos is azt mondta, hogy van egy e, általánosan egyetetesen született terv, de hogyan lehet az állami és a magáncégek céljait összeegyeztetni, illetve a gázinfrastruktúra tulajdona hogy fog alakulni. Nem igazán tudjuk, hogy ki mit birtokol, hogyan szervezzük meg ezt, és akkor a támogatásoknál van ugye a Desertex, a Nabucco magán, a vannak más állami tulajdonú vállalkozások. Második kérdésem, kutatási partnerség, napenergia, fotovoltaikus energia, hőenergia témájában a földközi tengerpartján nem kellene egy ilyen kutatási programot beindítani. Harmadik, az geopolitikai kérdés inkább, nem annyira ismerem ezt a területet. Szóljon néhány szót, legyen szíves a, arról, hogy az mediterrán országok milyen kapcsolatban állnak Afrikával. A önálló fejlődés következik így be, ő nekik is ugye a jövőben energiára lesz majd szükségük, tehát lehet, hogy geopolitikai megállapodásokra lenne szükség a földközi tenger déli partjának az országaival. Köszönöm. Bedanke mich, Frau Kollégin. Köszönöm szépen, Réha Madurell kolléganak következik. Yo tengo una pregunta Köszönöm szépen, elnök úr, és nekem Vinoa úr felé lenne egy kérdésem. Mégpedig Delaflor úr által is már említésre került ez a kérdés, mégpedig, hogy annak idején prioritásként kezeltük azt, hogy Afrika, Spanyolország és Franciaország tengely prioritásként kezeljük, és erre forrást is elkülönítettünk annak érdekében, hogy ezt az erősítsük ezt a folyosót, mégpedig az interkonnekció erősítéseivel kapcsolatban egy projekt is életre hívásra került. E, nyilván itt olyan nehézségek is e, megnyíltak, amelyekkel akkor nem számoltunk. Most a kérdésem az az, hogy akkor ez a projekt leáll, de akkor azt kérdezném, hogy az Algéria, Spanyolország, Franciaország folyosót hogyan lehetne most újra erősíteni, hiszen újra megnyílt ez a projekt, hogyha Franciaország és Spanyolország között nem kerül erősítésre a folyosó. Én gondolom, hogy a bizottság ez ügyben már elgondolkozott, mert hiszen, hogyha ezt a projektet erősíteni kívánjuk, akkor gondoljuk teljesen elejétől a végéig, végig ezeket a dolgokat, hogy minden meglegyen folyamatában. Még egy másik kérdést is szeretnék feltenni, mert hogy nem működik ez a dolog. Mégpedig a költségek spanyol oldalról és Franciaországról ebben a témakörben korábban problémák voltak. De la Flor urat kérdezném, hiszen beszélt az ibériai félszigetről beszélt, hogy mi minden tehet az ibériai félsziget Európa számára, hogyha például Oroszország és Európa között például leállításra kerül a gázszállítás. Szeretném megkérdezni, hogy hogyha különböző forrásokat veszünk és beszállítókat figyelemre, milyen volumenekről beszélünk, mennyit tudna ez a folyosó Európa számára hozni. Köszönöm szépen, hogy úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A egy német darab jutott esembe, eszembe a délelőtt vitáját hallgatva, amelynek a címe Gáz, és amely allegorikusan egy társadalomképet nyújt a gázellátás kapcsán. Azt gondolom, hogy miért nem mérjük fel a helyzetet, hiszen ha továbbra is így függünk a gáztól, mint ahogy most teszik, akkor nem fogunk tudni két, csök, két fokkal csökkenteni az hőmérsékletet és nem fogjuk tudni a legnagyobb biztonsági kockázatot sem csökkenteni, ami pedig az EU-n kívüli ellátástól való függőségünket jelenti, valamint um, az egyes országokban való elnyomáson sem fogunk tudni változtatni. Az Európai um, Éghajlat Alapítvány 2050-es uh, úti tervét láthattuk tavaly, és a bizottság egy úti tervét is olvashattuk, és itt a megújuló energiaforrások kiterjesztéséről van szó. Delaflor úr azt mondta, hogy az szeles napon Spanyolországban a, el, az energi, elektromos áram 50%-át szélenergiából állítják elő, ezen felül pedig megfelelő naperőműveket is építettek, mi több, hogy a Szenegálból vagy Marokkóból lehet a napenergiát alkalmazni, és a Írországtól Észorsz, Észtországig terjedő um, energia hálózatot építhetjük ki, akkor egy olyan jövőbe tekinthetünk, amelyet jelentős részben a megújuló energiaforrások finanszíroznának, illetve látnának el, és a gáz ebben az esetben csak hiánypótló lenne. Úgy gondolom, hogy ha az intelligens hálózatokba és az elosztó hálózatokba akarunk befektetni, akkor ez inkább el- elektromos intelligens hálózat kellene, hogy legyen, és nem gáz intelligens hálózat és elosztó központ. Köszönöm szépen, Klutons kollega. Köszönöm szépen. Két kérdésem van Della Flor úrhoz. A spanyol-francia korridorral kapcsolatban. Arról beszélt, hogy különböző projekteket készítenek elő, hogyan néznek ki ezek a projektek, mennyire reálisak, mikor valósulnak meg, illetve milyen akadályokba ütközik a projektek megvalósítása. Második kérdésem. Köszönöm a gáz és a megújuló energiaforrások közötti kiegyensúlyozott megközelítését, ugye ez Karuni úr teljesen ideológikus volt. Kérdezem, hogy milyen adaptációra van szükség a gáz és talán az energiapiacon a megújulók térnyerése okán. Tehát például a gáztárolás során esetleg eh, több gyors tárolóra van szükségünk, mint, eh, és nem annyira geológiai lassú tárolásra van szükségünk, és eh, második kérdésem, hogyan látja a napközbeni elektromos piacok működését, az intraday elektromos piacot és Vinoar úrnak. Megismételnem, amit Graham Watson mondott, úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság a legnagyobb diversifikációt a legnagyobb diversifikáció az energia hatékonyság és a megújuló források területén jelentkezik ez a következő 20 évben, ezért a bizottság politikájában is erre kell, hogy koncentráljon az energiahatékonyság és a megújulók helyzetbehozására. És még valami, Skaroni úr azt mondta, hogy a Nabucco el fog halni, mert az előállítók, a kitermelők nem szerepelnek a tulajdonosok között. Másrészt a bizottság nagyon optimista hangokat üt meg a Nabucco kapcsán. Skaroni úr ugye azt mondta, hogy csak a fogyasztók vannak a Nabucco vezeték tulajdonosai között. Probléma ez ön szerint is, Vinoá úr? Szóval Szuza Wagner kolléga következik. Köszönöm szépen. Először is uh, szeretnék az előadóknak és Scaroni úrnak is gratulálni, és Dela Flór úrnak szeretnék feltenni egy kérdést. Azt szeretném megkérdezni, hogy az Enagáz milyen eszközökkel rendelkezik arra nézve, hogy a lakosság és a szakhatóságok köréből érkező ellenállás legyőzze, hiszen az önkormányzatok részéről nagy az ellenállás ezekkel a tervekkel kapcsolatban. És a másrészt pedig, hogy az Enagáznak mi a véleménye az Karoni úr által említett dolgokkal kapcsolatban, például a kéreggázzal kapcsolatban, vagy a nem konvencionális energiaforrásokkal kapcsolatban. És Vinoa úr felé pedig az európai érdekek érvényesítésével kapcsolatban. Mit szeretne az Európai Bizottság foganatosítani annak érdekében, hogy tényleges európai tartalmakat, ér, európai érdekeket tükrözzenek ezek a lépések, eh, tehát hogy legyen egy ilyen terv. Vannak kritériumok, amelyek már most szerepelnek a beszámolóban, és eh, amelyeket bemutatott a bizottságunknak. Köszönöm szépen, és akkor most először is Della Flor kollégának adom meg a szót, hogy az első válaszokat megadja. közön. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por... Elnök úr, köszönöm szépen. Köszönöm a kérdéseket, igyekszem ezekre sorrendben válaszolni. Odi úr, beszélt a köz kéz és a magánágazat um, beruházásairól is feltette azt a kérdést, hogyan kell mindezt megszervezni. Nos, ahogy már bevezetőmben mondtam, mi semlegesek vagyunk, és amint létezik egy szabályozói hatóság, aki arra azt írja elő, hogy az infrastruktúrát megfelelően újítsuk fel, akkor természetesen készen állunk arra, hogy ezt meg is tegyük. Ami pedig a költségeket illeti a finanszírozási oldalon, azt kell, hogy mondjuk, hogy a költségek viszonylag alacsonyak, ez pedig azzal magyarázható, hogy az infrastruktúra nem kerül ennyibe, és a szolgáltatásokat a költségek nem jelenítik meg kellőképpen. A magánágazat is tehet itt szolgálatokat, feltéve, hogyha megfelelő hosszú távú a szabályozás, például az infrastruktúra tekintetében is. A gáz infrastruktúra 40-50 évre épül ki És Turmes kollégára szeretnék visszautalni. Mégpedig, hogy a gáz egy átmeneti energiaforrás lehet, és figyelembe kell vennünk azt is, hogy az amortizációs időszak hosszabb. A magáncégek, mint mi például, készen állunk arra, hogy az ilyen befektetéseket, beruházásokat végrehajtsuk, és ezzel Real Maduro asszony kérdésére térek rám. <clears throat> Mi egy cég vagyunk, amely az infrastruktúrára specializálódott. Évtizedek óta foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Un regulador que está eh, detrás de nosotros. A hatékonyság számunkra is nagyon fontos, és természetesen a szabályozó hatóság számára is. Projekteket dolgozunk ki, amelyek a minimális, amelyek partnereink minimális normáinak megfelelnek. De fontos, hogy a költségeket más üzemeltetőkkel megosszuk. Nos, e területen nagyon átláthatóan dolgozunk más üzemeltetők 20-30-40, néha még 100%-kal magasabb költségekkel dolgoznak, mint mi. Ez persze azzal is magyarázható, hogy esetleg a lakosság részéről az új infrastruktúrával szemben ellenállás mutatkozik. De mi mondjuk a költségek felét számoljuk el infrastruktúrális költségekként. Mi egy magáncég vagyunk, specializált magáncég vagyunk, és azt kell, hogy mondjam, hogy az infrastruktúrát nagyon-nagyon versenyképes áron tudjuk előállítani. Mindez pedig azt jelenti, hogy a magas költségeket nem hárítják rá a végfogyasztóra. Ami pedig az Open Season-t illeti, Abban a négy-öt évben, amióta a regionális kezdeményezésben dolgozunk, nagyon sok minden történt. Semmiről kezdtük a munkát, 2015 lebeg a szemünk előtt, de hát ez már majdnem holnap után van ez az év, és azt reméljük, hogy addigra 5-7-szer nagyobb VCM kapacitással rendelkezünk. egy stratégiai projekt, melynek európai perspektívája van, feltételezi, hogy a piacsal konzultálunk. Egy hónappal ezelőtt Madridban egy konferenciát tartottunk Spanyolország és Franciaország együttműködésében, és a francia szabályozó hatóság az ülés végén azt mondta, hogy egy-két aspektus, Ban például az infrastruktúrában a piac játsza a legfontosabb szerepet. Kell, hogy a legfontosabb szerepet játsza. Nos, hogyha így jártunk volna el, a Suezi csatorna vagy az Eiffel torony megépítésében mai napig nem állna rendelkezésünkre e két mű. Nagyon fontos eleme a gondolkodásnak, a stratégiai gondolkodás. Erre kell képesnek lennünk. Ez volt az első észrevételem. A második pedig, hogy egy olyan időszakban, egy olyan korban, amelyben mi élünk, itt például Spanyolországban nem lehet nagyon hosszú kötelezettségeket vállalni, és ez pedig oda vezetett részben, hogy a piac nem hajlandó hosszú távon előállítani az ilyesfajta kapacitásokat. Mindez persze kihat a gazdaság helyzetére, és a problémákat nagyon nehéz megoldani. Meg vagyok ugyanakkor győződve arról, hogy a bizottság elkötelezett az ügyben, és igyekszik az együttműködés ilyen formáját kialakítani. Remélem, hogy befogadja az új ötleteket, felvetéseket, és nem kell 10-15 évet várnunk. A koridor egyik része már létre is jött, voltak éppen a koridor felé, fele már elkészült. Az eszközök, a források egy részét lehívtuk, éppen ezért logikus volna, hogy a koridor, az Afrika, Spanyolország, Franciaország koridor maradék részét is sikerüljen kidolgozni. Ez a gáz amely az ibériai félszigeten keresztül érhet el Európa más területeire, hatalmas potenciállal rendelkezik. Nagyon fontos ez a gáz a jövőbeni ellátás biztonság megteremtésében, hiszen épp az a cél, hogy potenciális alternatív ellátási forrásokat biztosítsunk. Talán még más 12 eh, PCM-et is el lehetne érni. És talán még a gáz termelési kapacitást is jelentősen növelhetnénk. A marginális költségek PCM-re levetítve 10 millió eurót tesznek ki. Tehát ez egy viszonylag alacsony költség tétel. Ami pedig az ibériai félszigetem áthúzódó um, koridor kérdését illeti, a legnagyobb nehézségekről beszéltem. Az egyik legnagyobb nehézség néha az, hogy az emberek megértik-e egymást, egy módon gondolkoznak-e, egy nyelven beszélnek-e konkrétan, és átvitt értelemben. A rendelet arra kötelez bennünket, hogy együttműködjünk, de mi már a rendelet előtt is az együttműködésért tettünk lépéseket, ami pedig az infrastruktúrát illeti ahhoz, hogy egyensúlyt teremtsünk, illetve annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy a gáz ellátás hiányosságait áthidaljuk, illetve a megújuló energiaforrások um, nak is zöld utat biztosítsunk, nagy infrastruktúrális beruházásokra van szükség. Például tároló kapacitásra van szükség, és gáztermelői kapacitásra van szükség, és ez a legrugalmasabb megoldás. Persze itt a tárolók között különböző típusok vannak, de léteznek nagyon rugalmas, nagyon flexibilis típusok. Ehhez azonban a gáz infrastruktúrába kell ráfordításokat eszközölni azért, hogy a megújuló energiák helyzeteit is biztosítsuk. Szosza Wagner úr kérdésére azt mondhatom, hogy Spanyolországban létezik ez a NIMBY hatás, not in my backyard, mindenhol csak ne nálam, ne az én udvaromban, ne az én közelemben építsétek az infrastruktúrát. Nos, bárhol, ahol mondjuk cseppfolyós gáz kikötőt akarnak építeni, vagy gáz sűrítő állomást, akkor az emberek protestálnak. Aztán a különböző engedélyezési eljárások is nehézkesek tudnak lenni. Ezért létezik egy európai kezdeményezés, mely a e keretfeltételek egyszerűsítését szolgálja. Hogyha más európai országokkal hasonlítom össze a helyzetet, azt mondhatom, hogy Spanyolország nem is áll olyan rosszul nem Ami pedig a nem hagyományos gázágazatát illeti, nos, Spanyolországban van hagyományos és nem hagyományos gázforrásunk is. Az elmúlt évek jelensége, miszerint, hogy a nem hagyományos gázt felfedezték az USA-ban és kitermelték, ez nagyon is érint, ben, érint bennünket. Sok térség, például Katar is gondolkozik a nem hagyományos gáz kitermelésén. De hogy most a palagáz vagy a kéreggázból mennyi, mennyis, mekkora mennyiség kerül a piacra, ezt még nem látjuk. Szerencsére egy olyan szállítási forrással dolgozunk, amely eh, nagy eh, túlkapacitásokkal rendelkezik, elegendő gázán rendelkezésre ebből a forrásból. És így zárom is mondandómat, mi képesek vagyunk Európa többi részét is ellátni. Léteznek a berendezések, a művek, egyedül az interkonnexiót kell megerősíteni. Köszönöm szépen, Vinoa úr. Um, I have a, a lot of sympathy for what Mr. Odi said. Odi úrhoz csatlakoznék. Ugye kicsit önzőek vagyunk itt ezzel a madilati témával. Egyébként nem is fedjük le a teljes Európai Uniós és bizottsági tevékenységet, hiszen partnerségi kapcsolatokat alakítunk ki az energiát érintett országokkal és nem csak önző módon. Mi energiahatékonyságról, megülő energiaforrásokról is tárgyalunk, és gyakran ezek a fő témái az együttműködésnek. Algéria, vagy az öböl országok esetében is meg kell, hogy mondjam, hogy igazából az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások iránt nem igazán érdeklődnek. Amit én Észak-Afrikáról mondott Pibax úr, a fejlesztési biztos, ugye korábban energiaügyi biztos volt, egy programot dolgoz ki, ami az afrikaiak számára az elektromos áramhoz való hozzáférés próbálja biztosítani. A lehető legjobb infrastruktúrát célozzuk meg, Afrika számára azért, hogy ezt a valós problémát megoldhassuk, ehhez hozzájárulhassunk. Nagyon sok tevékenységet végzünk. Egyébként a bizottsági közleményben ezek szerepelni fognak szeptemberben. A külügyi energiapolitika témájáról fog szólni ez a közlemény. A tulajdonosi kérdés infrastruktúráknál. Ez egy szabályozott ügy a közérdek teljes mértékben a szabályozók által figyelembe van véve, hiszen az gázszállítás, elektromos áramszállítás esetében ezeket a szabályokat be kell tartani. Úgyhogy állami vagy magán, partner, partnerségi tulajdonos, tulajdonlás, többféle ö, tulajdonosi helyzet alakult ki a gáz és e-, elektromos piacon, de a lényeg az, hogy a közérdeket a szabályozott üzleti környezetben figyelembe veszik. Fontos, eh, és egyébként a terv is bemutatta, hogy figyelembe veszük ezeket a problémákat. Madurella asszony, projektek eh, a válság kapcsolatos programok keretével a franciákat meg tudtuk győzni, és eh, pontosan azért, mert mi Európai Uniós szinten ki tudtuk rakni a pénzt az asztalra, és azt mondtuk, hogy itt a pénzt, csináljátok meg. Persze az, ez csak a része ennek, hiszen ez a francia rendszernek csak a legszűkösebb részrendszere, tehát itt a francia-spanyol összekötetést kell megoldani. A spanyolok és a franciákkal hamarosan fogunk egyeztetni, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen jövőbeni megoldásokat tudunk találni. Ez prioritás számunkra. Watson úr, Gáz Nincs itt már, Watson úr. Ja, de igen, igen, elnézést, itt van. Van egy fontos aspektus, amiről ma nem volt szó. hogyha a gáznak van jövője, és jövőt akarunk adni a gáznak, akkor meg kell oldani a kibocsátás csökkentést. 2030-ra már nagyon kevés széndiokszid lesz a gázban, és tudom, hogy nagyon sok kutatás folyik ebben a témában. Ez lényeges. Turmes úr azt mondta, hogy igen, 10-15 évig fogjuk használni a gázt, igen, és hogyha ezt követően is használni kívánjuk, akkor fontos a dekarbonizálás. Információim szerint ez meg is történik. Azt is láthatták, hogy a megújuló energiaforrások és a gáz együtt haladnak előre, és együtt kell, hogy haladjanak előre a szélenergiát, lehet, hogy egyik nap teljes mértékben a szélenergiával biztosítani tudjuk a energiaszükségletet, de azt is biztosítani kell, hogy akkor nem fúj a szél, akkor is biztosítjuk az energiát, és ez a súlyosabb probléma, hiszen a elektromos erőművekbe kell befektetni gáz alapú erőművekbe, és így a befektetés gazdasági számolítása elég nehézek, hiszen a, ezek az erőművek lehet, hogy naponta csak néhány órán keresztül fognak működni. Ez már közgazdasági probléma, és meg kell oldani. Biztosítani kell a megfelelő kombinációt a megújuló energiaforrások és a gáz között, hiszen így tudjuk a legjobban biztosítani az elektromos áramhálózatba az megújuló energiaforrások bevonását. Turmes úr! Igen, energiahatékonyság az egyik legfontosabb 2020-as energiastratégiai prioritásunk. Hamarosan irányel fog születni az energiahatékonyságról. Nehéz tárgyalások előtt állunk, úgy gondolom. És itt az épületfelújítás is majd szóba fog kerülni. Nabukko kérdés. Scaroni úr azt mondta, hogy a Nabukko vezetői gázfogyasztók. Ez igaz. A Nabucco problémája, hogy gázszállítási szerződést kéne hozzá párosítani. A legjobb az lenne, hogyha a Nabucco konszorciumba belépnének a gáz előállítók, Azerbajdzsánból, Türkmeniából, Irakból, hiszen ez biztosítaná a gazdaságos működtetést. Ezt figyelembe kell venni. Egyébként úgy gondolom, hogy a biztosom nemrég elmondta erről a véleményét, pont a múlt héten folyt az azerbajdzsáni, türkmenisztáni, Nabukó konszorciumban való belépés, a déli áramlattal kapcsolatos kérdések. Tehát ez mozgásban van. Azerbajdzsán a legfontosabb szállító, és a döntés októberre fog megszületni a konszorcium részéről. 15 6 BCM allokálásáról lesz szó, hiszen ez lesz az első beszállítás. Egyébként kombinálni kell a Nabukóval ezt, hiszen a Nabukó egy új Törökországon állható, áthaladó gáz vezeték, és az ETG a IF viszont Olaszországba vezet, tehát ez a két projekt tényleg komplementer. És úgy gondolom, hogy az idő meg fogja oldani azt, hogy együtt dolgozhassanak ezek a projektek. Közös érdekek, dolgozunk ezen, nem könnyű a téma. A jelentésében látjuk, hogy mit javasol az, hogy ezek a kritériumok abba az irányba mutassanak, amelyet mi kitűzünk. A projekteknél természetesen hatástanulmányt kell képiz- készíteni, és így az externáliákat is be akarjuk vezetni, például ellátás biztonság, lehetséges gázár csökkenés. Egyetemű, hogy olyan országok, mint például a kelet-európai országok, ahol a Gazprom az egyetlen szállító, hogyha meg lesz az interkonnekció, ami valaki mástól hozza a gázt, ez jelentősen javítani fogja a tárgyalási pozícióját ezeknek az országoknak, amikor az ártágyalásokat folytatja a Gazprommal. Pontosan itt kell megkeresnünk, megnéznünk ezeket az előnyöket, és ezeket figyelembe kell venni. Ezeket a kritériumokat meg kell, hogy vizsgáljuk. Most pontosítjuk még ezeket, és reméljük, hogy megfelel majd önöknek az a javaslat, amivel elő tudunk állni össze. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, tehát akkor még egy-két mondatot szeretnék lezárásként az én részemről elmondani, majd átadom Albertini úrnak a szót. Azt gondolom, hogy nagyszerű volt, hogy a két szakbizottság együtt szervezte meg ezt a meghallgatást. Nagyon köszönjük az összes előadónak, hogy eljött, nagyon érdekes előadásokat hallottunk, és akik eljöttek és meghallgatták ezt, azok hallották, hogy milyen komplex és sokszínű ez a terület, és hogy milyen eh, nem egyszerű válaszokat lehet ezekre adni, és a szakpolitikák sem lesznek egyszerűek, hanem differenciált, komplex válaszokat kell adni. Ez nagyon er- nagy erőfeszítést fog tőlünk megkövetelni, és Albertini úr a szó. Raj per la sua... Rai úrnak szeretnék köszöntet mondani, hiszen kiváló volt az együttműködés, és jó magunk, kollégáink ilyen részletesen megismerhettük ezeket a témákat a nagyon felkészült és nagyon tapasztalt előadóink segítségével, ezért köszönet. Néhány másodpercre még húzom az idejüket, mert szeretnék föltenni Vinaónak egy kérdést. Szkaroni úrnak volt egy javaslata. Maga szerint milyen lehetőségeik állnak előttünk a tekintetben, hogy felállítsunk egy európai gázhatóságot? amely feladata lenne az európai interkonnekció megvalósítása azért, hogy jobban meg lehessen szervezni a gázszállítást. Ez az egyik kritikus téma, amit említett. Uh, well, we have... Ez a szervezet, van egy olyan szervezet, amely foglalkozik az infrastruktúrás kérdésekkel, ez az ENSOC, European Net Work for Transmission System Operators, ez gáz és elektromos áramhálózatokkal is foglalkozik. Ez a belső piaci csomag alapján állt föl, és az irányelvek alapján fognak majd megfelel, fog majd megfelelően működni ez. És nagyon bízom abban, hogy 2020-ra egy ténylegesen jól működő európai szintű hálózati rendszerünk lesz, optimalizálva teljes mértékben a gáz és elektromos hálózati infrastruktúrákat. És ezért kell most támogatnunk és ösztönöznünk ezeket a folyamatokat. Nincs idő, sürgős megoldanunk ezeket az infrastruktúrás kérdéseket. Nem késledelmeskedhetünk, és ezért is fogunk előállni egy erős infrastruktúrás csomaggal. Bízunk ebben elektromos áram és gáz területén is, a tíz éves fejlesztési program egy bottom-up megközelítéssel foglalkozik, nemzeti tervek alapján. Mindez az európai célokat kell, hogy kitűzze, és remélem, bízom abban, hogy mindenki együtt fogunk dolgozni. Egyébként Delaflor úr az egyik eh, a résztvevőknek, úgyhogy így el fogjuk tudni érni a céljainkat. Bízom a jövőben, és jó irányba haladunk. Köszönöm.